köszöntök a LIBE szakbizottság nevében, az ITRE, az AFKO és a JURI szakbizottságokkal együtt, tehát az iparival, az alkotmányügyivel és a külügyi bizottsággal együtt. Spinelli asszony van itt, és Ferrara asszony, illetve Kelly kolléga képviseli ezt az általam említett három bizottságot, valamint az IMCO és KULT bizottság a belső piaci és a kulturális bizottságot is képviseli két kolléga, Bilt és Ferhaján kollégák, akik a bizottságok, a szakbizottságok elnökeit képviselik. Megpróbáltuk tehát a kört a lehető legjobban kiszélesíteni, és remélem, hogy a kollégák véleménye is ugyanez lesz, hogy nagyon nyitott és demokratikus ez a meghallgatás. Ahogy említettem már az elnökök értekezletének április 12-i döntése értelmében ez a meghallgatás meghallgatások sorát indítja, és ugye persze Zuckerberg úr meghallgatása is ebbe a sorba illeszkedett, gondolom többen látták már ezt a meghallgatást is. A mai célunk azonban egy picit eltér a lényegre törő meghallgatást szeretnénk most tartani. A Facebook és a Cambridge Analytica botrány ba szeretnénk mélyebbre ásni a meghívottainkkal, következtetéseket levonni, és a rendelkezésünkre álló uniós eszközöket felhasználva cselekedni. Először feltárjuk az ügyet, szeretnénk megérteni részletesen, hogy mi is történt, miért történt meg, és hogyan ö, alakulhattak a dolgok idáig. Aztán majd június 25-én lesz egy második, ö, és július másodikán pedig egy harmadik meghallgatás, és a Facebook is részt fog venni ezeken. A mai napon nem lesz jelen, nem lesz képviseltetve. Úgyhogy kollégák, kezdjük is el rögtön a munkát. Mielőtt elkezdenénk, meghallgatásunkat eh, érdekes eh, szakértőinkkel. Nagyon egyszerű lesz a formátum. Képviselőnként egy kérdést lehet feltenni, és akkor egy választ kap az illető a megjelölt eh, kollégától, megjelölt előadótól, akit megnevez, hogy tőle várja a választ. A politikai frakciók a 27 kérdés lehetőséget elosztották egymás között, és a frakciókat képviselő személyeket meg is jelölték, így született meg a kérdezők listája. Miután az előadóink megtartották az előadásaikat, először az érintett bizottságok elnökeinek adom meg a szót, és utána fogunk rátérni a hozzászólók listájára, de emlékeztetek mindenkit, hogy egy kérdésre van jogosultsága, és egy perce van, tehát 60 másodperce, ekkor a kérdés megjelölése kérdés elmondásakor meg kell, hogy jelölje azt a személyt, akihez a kérdést intézi. Egyetlen egy választ kap, egyetlen egy szakértőtől, szakértőtől úgyhogy mindenkit kérek arra, hogy pontosan jelezze meg, hogy kihez intézi a kérdését. És ezek után szakértőinknek pedig két percet adunk majd a válaszadásra. Ha bárki túllépi az egyperces idejét, el fogom venni a mikrofont. Aki nincs jelen, az nem kap szót. Végül pedig fel bevezetésként, tehát bemutatom az előadóinkat. Minden előadónk megtartja a rövid előadását. Szendi Páraki lesz az első előadónk, a Human Technology Központ vezető stratégiája. Őt Karol Kedvalárt követi, aki a The Guardian című lap vezető újságírója, és ezzel a témával foglalkozott, a botrányal foglalkozott. Elizabeth Denham, az ICO információs biztosa, az Egyesült Királyság adatvédelmi hatóságáról van szó. David Carroll professzor, szintén itt van körünkben, aki a Parsons School of Design professzora New Yorkban, és ő az Egyesült Királyságban próbálta elérni a bíróság segítségével, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy pszichografikus profilt hogyan alakítottak ki róla, és megkapja az információkat. Végül pedig Christopher Wiley-t is meghallgatjuk, aki egy korábbi alkalmazottja a Cambridge Analytica-nak. Mindegyiküknek köszönetet mondok, hogy eljöttek, és hogy ennyire gyorsan reagáltak a parlament meghívására. Tehát akkor kezdjük is meg a munkát. Okay, so we now move to the introductions from our speakers colleagues and we begin. Tehát akkor megkezdjük a bevezető előadások sorát, és Szendi Párakilásznak adom meg a szót először, aki uh, operatív menedzser volt a Facebooknál, és a Human Technology központjának a uh, tisztviselője. Sandy Parakilas. Sandy Parakilas vagyok, köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy eljöhettem önöknek. Uh, Non-profit uh, vállalkozás vagyunk, a Center for Human Technology. Mi a technológiákat szeretnénk az emberiség érdekeinek a támogatására felhasználni. Én a Facebooknál voltam uh, operatív igazgató 2011 és 2012-ben és annak idején a Facebook platformján voltam felelős az adatvédelemért. Azért szerettem, azt, arról szeretnék beszélni, hogy mi történt a Cambridge Analytica-val, mármint a Facebook oldalról nézve, és hogy hogyan lehet javítani a helyzetet a jövőben. Mielőtt a konkrét példákra rátérnénk, az a kapcsolatban, hogy a Facebook hogyan volt érintett a Cambridge Analytica botrányban, szeretném gyorsan bemutatni, hogy hogyan is működik a Facebook platform. Mit kell mindenképpen tudni a Facebookról? Először is egy szolgáltatás, amit a társaság felajánl fejlesztőknek, akik alkalmazásokat fejlesztenek, és utána felhasználják a Facebook felhasználóinak adatait. Ez a desktopon is működik, ahogy látják bal oldalon, és látják jobb oldalon, hogy ez működik az alkalmazásokban is, tehát a mobil eszközökön is. Azt hiszem ennek a vizsgálatnak az egyik kérdése az az, hogy tulajdonképpen hogyan is kapják meg ezek az alkalmazások a Facebookból az adatokat. Hogyha egy Facebook felhasználó valamilyen alkalmazást szeretne használni, egy Facebook alkalmazást, akkor egy ehhez hasonló képernyőn, ez néhány évvel ezelőtti képernyő, vannak újabb változatai, de így ö, adja meg a hozzájárulását. Az allow, azaz a megengedem gombra kattintva, az alkalmazás ebben az esetben, amit a képernyőn látnak az Amazon, megkapja az adatokat, amelyeket a képernyőn itt felsorolva lát a felhasználó. Tehát így működik az adatfolyam. Először is a felhasználó a Facebook felé adja meg az adatait, a nevét, egyéb információkat magáról. Utána egy alkalmazásnak is engedélyt adnak arra, hogy hozzáférjen a konkrét adatokhoz, utána pedig a Facebook ezeket az adatokat továbbítja ennek az alkalmazásnak. És itt jutunk el a Cambridge Analytica problémájához abban a pillanatban, hogy ez az alkalmazás rendelkezik az adatokkal, Facebook már nem tudja azt megvizsgálni, nem tud arról tájékozódni, hogy mit kezd az adatokkal ez az alkalmazás, és hogyha nem tisztességes szereplő, akkor egy engedéllyel nem rendelkező negyedik félnek továbbadhatja ezt a, ezeket az adatokat, és a példában a Cambridge Analytica volt a negyedik fél. Azt is meg kell tudni érteni, hogy a felhasználók hozzájárulása nélkül hogyan sikerült az adatokat megszerezni. Ami a lényeg, és amit érdemes észben tartani, hogy 2014-ig a Facebook alkalmazások hozzá, tudta, hozzá tudtak férni nem csak az adott felhasználóhoz, az érintett alkalmazás adott felhasználójának az adataihoz, hanem a barátaik adataihoz. Egy Facebook felhasználónak 2-300 barátja is van a Facebookon, tehát el tudják képzelni, hogy elég masszív mennyiségű adatot össze lehetett így gyűjteni a barátokkal kapcsolatos információkban, és ma reggel jelent meg egy, a New York Times-ban egy cikk erről, és hát nem tudjuk, hogy most ez folytatódik-e vagy sem, hogy ez hogyan működött, tehát hogy a barátok adatait is összegyűjtötték. Nézzük az adatokat. Elég sok adatot ki lehetett szedni a Facebookból a fejlesztők. Ezeket az adatokat, amiket itt a képernyőn látnak, mind-mind ki tudták vedni, hozzá tudtak férni. Például a felhasználók által kattintások, lépések, a kapcsolatokkal, kapcsolatokról szóló információ, a vallás, politika, és így tovább, ezeket az adatokat mind-mind el lehetett érni, a barátokra vonatkozóan is. Sőt, voltak olyan fejlesztők, akik még további engedélyt kaptak, hozzáférést, például egy fejlesztő akár a magánüzeneteket is olvashatta, hogyha erre engedélyt kapott az alkalmazáson keresztül. Most nézzük meg, hogy mi volt, a, ami tulajdonképpen hol ment itt rossz útra az egész a Cambridge Analytica-val. Először is a Facebooknak nem, nem volt semmifajta eszköze arra, hogy monitorozza vagy ellenőrizze az adatok felhasználását, miután az adott alkalmazásnak ezeket az adatokat átadta. A második, hogy az alkalmazások hozzá tudtak férni a barátok adataihoz is, külön beleegyezés nélkül. A harmadik pedig, hogy a fejlesztőket egyáltalán nem szűrték, bárki fejlesztő veszélyeztetett alkalmazást, a negyedik pedig, hogy a felhasználók gyakorlatilag szavára elhitték, hogy az adatokat letörölték. Ha visszaélést találtak, akkor sem történt semmi. És végül pedig nem tiltották le a Cambridge Analytica-t a Facebookról, tehát továbbra is tudott reklámozni a Facebookon még két és fél évig, 2018 márciusáig ez a cég pedig a visszaélést már 2015 vége felé feltárták. Tehát több hiba is van itt, és egy valami, amire mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet, az az, hogy ez a probléma sokkal nagyobb, mint a Facebook vagy a Cambridge Analytica, sokkal nagyobb méreteket ölt. Itt van ez a rém térkép, ez a szörnyű térkép. Gyakorlatilag itt a reklám, technológia, ipart látják, az összes logó, gyakorlatilag ebben az üzleti ágban tevékenykedik, a felhasználók adataiból csinálnak pénzt. El tudják képzelni, mennyire nehéz egy ilyen bonyolult ágazatot ellenőrizni. A jó hír viszont az adatvédelmi rendelet az, hogy ez egy nagyon is jó lépés a felhasználók jogainak meghatározására, de ahogy mondtam, nagyon összetett a probléma, és ezért négy elemet szerettem volna kiemelni, szerintem érdemes ezeken elgondolkodni további jogalkotás tekintetében. Az első, hogy nem csak a beleegyezést szeretnénk garantálni, hanem azt is, hogy a felhasználó érti is, hogy mibe egyez bele. Ez itt például a szolgáltatás feltételeiről szóló képernyő, eh, amire azt mondja a Facebook, hogy hát ez megfelel a jogszabályoknak. De nézzék csak meg a képernyőt, elolvassák eh, a fölülátható szöveget, és apró betűvel szerepel az, hogy see your options, tehát hogy nézze meg a, az egyéb lehetőségeit, viszont egy óriási gomb van a kép alján, I accept felirattal, azaz elfogadom felirattal, ez gyakorlatilag arra ösztönzi a felhasználókat, hogy csak kattintsanak erre az elfogadom gombra, és ne olvassák el az alternatívákat. Tehát eh, egyelőre a felhasználói eh, szokások ezek voltak, de mi nem ezt szeretnénk, hanem hogy értsék is, hogy miről van szó. A másik pedig, hogy a vállalati és a felhasználói ösztönzőket kellene egymáshoz igazítani. Azt hiszem jó allegória lenne erre a biztonsági jövek használata. Az Egyesült Államokban a gépjárműgyártás nem ösztönözte annyira a biztonsági jövek használatát. A biztosító ágazat, biztosítási ágazat viszont igen. A biztosítási ágazatnak ugyanis akkor is fizetnie kellett, hogyha egy vezető vagy egy utas megsérült egy baleset során, tehát őket viszont nagyon is érintette az utasok és a vezetők biztonsága. Valami hasonlót valósíthatnánk meg az adatvédelemben is, tehát hogyha valami fajta robusztus védelmi kereteket hoznánk létre, akkor ugyanígy lehetne befolyásolni ezt az ágazatot garantálhatnánk, hogy ők legyenek mondjuk a felelősek azért, hogy a bevált gyakorlatokról tájékoztassák a felhasználókat és a cégeket is. Több cég bevonásával garantálni tudnánk, hogyha úgymond olajfolt van, tehát egy cég ezt nem tudja feltakarítani és fizetni kell, akkor az egész ágazat vegyen részt a költségtérítésben. A harmadik dolog, amit említeni szerettem volna, az az, hogy az a felhasználók számára is hozzáférést kell biztosítani az adataikhoz. Olyan vállalkozások működjenek, amelyek érdekeltek abban, hogy a felhasználók adatait védjék. A szabályok önmagukban nem fognak működni. Egy gyors személyes példát szerettem volna mutatni. Az én Google kereséseim 8 évvel ezelőttről. A Google-nak még mindig megvannak ezek az adatok. Megnéztem a My Activity eszközt, az én tevékenységemet, és meglepődtem, hogy a 8 évvel ezelőtti kereséseimet még mindig tárolja a Google. De nagyon sok felhasználó egyáltalán nem foglalkozik ezzel, meg sem nézi, hogy milyen adatokat tárolnak róla, mert nagyon bonyolult az összes szolgáltatásban egyenként kikeresgélni az összes eszközben, hogy milyen adatokat tárol válaszolnak. Tehát hogyha adatvédelmi funkciókat biztosítanánk, akkor új vállalkozások jöhetnének létre, amelyek segítenek a felhasználóknak abban, hogy az adataikat kezeljék. Le tudnák törölni azokat az adataikat, amelyeket nem szeretnék, hogy mások tároljanak, át tudnának mozgatni mindent egy másik céghez, hogyha céget akarnak váltani, és így tovább. A negyedik dolog pedig, amiről beszélni akartam, az az, hogy jogszabályalkotásról gondolkodva nagyon fontos a kis vállalkozások védelme eleme. A kisvállalkozások hajtják az innovációt az ágazatban, tehát őket mindenképpen segíteni kell abban, hogy az új szabályokat be tudják tartani, és mindig alaposan át kell gondolni, hogy az új szabályok milyen hatással lesznek a kisvállalkozásokra. Nem szeretnénk a monopóliumokat jobban, még jobban megerősíteni bármilyen új szabályozással. És még valami. Az egész világ szeme önökön van. Önök a vezetők az adatvédelmi jogszabályozásban. És én garantálhatom, biztosíthatom önöknek, önöket afelől, hogy nagyon sokan az Egyesült Államokban szeretnének valami hasonlót látni, mint az adatvédelmi irányelv. Köszönjük Önöknek, és továbbra is várjuk a folyamatos újításaikat a jogszabályalkotásban ezen a téren, az adatvédelem terén. Köszönöm. Thank you very much. Your kind words about GDPR. Köszönöm szépen Köszönöm szépen az adatvédelmi rendeletről mondott szép szavait. Itt vannak, itt van egyébként az egyik szerzője is már a rendeletnek. A kollégáinkat körülbelül, tehát a pódiumon ülőket körülbelül 10 perces prezentációra kértük meg. A következő Carol Kedvel lesz, aki a Guardiannek egyik újságírója, ő volt az, aki a Cambridge Analytica botrányt feltárta a Guardianban. Köszönöm szépen, megadom neki a szót. Köszönöm, hogy meghívtak. Nagyon örülök, hogy egy meghallgatás sorozatot tartanak ebben a témában. Nem is lehetne fontosabb és sürgősebb ennél a témánál. Nagyon sok vizsgálatot igényel, nagyon sok kérdés fel, merült fel, és mi újságírók is szeretnénk ezekre választ kapni. Ezeket a kérdéseket már több mint másfél éve kutatom, és sok mindenről tudnék beszélni, de szeretnék arra összpontosítani, hogy az Európai Uniós tagságról szóló választások ügye, hogy kapcsolódik ehhez ugye volt ezzel kapcsolatban az információs kormánybiztosnak is egy vizsgálata, és egyébként más vizsgálatok is beindultak, beindultak a rendőrség, és vizsgálódik ebben az ügyben, Damien Collins vezeti a parlamenti képviselők meghallgatását, tehát mindenféle lehetséges büntény felmerül itt, például az adatok illegális megosztása, különböző bizonyítékok megsértése, megsemmisítése, illegális koordináció a kampányon belül. Minden esetre a mi választási törvényeink úgy néznek ki, hogy a kampány időszakon belüli, belül elköltött pénzeket nekünk kell ellenőriznünk, ez gyakorlatilag a demokratikus alkotmány alapja, és száz éven keresztül alakult ki így az erről szolgáló, szóló jogalkotás, viszont a digitalizáció alapjában megváltoztatta ezeket a szabályokat, és vannak ezen belül olyan szabályok, amelyek nem működnek. Nagyon sok vezető szerepet játszó tudós és szakértő rámutatott már erre. A tech vállalatok úgynevezett fekete dobozaiban rengeteg olyan információ rejlik, amelyről fogalmunk sincs, tehát most már arról sincs fogalmunk, hogy a kampány alatt mennyi pénzt költöttek, ki költött, költöttem mire, hogy milyen reklámokra költötték, hogy kiket és milyen módon próbáltak megcélozni a rekláma, reklámokkal. Annak ellenére, hogy ezek az információk eh, léteznek, akár a Facebook, akár a Google szerverein, de ezekhez nincsen hozzáférésünk. Tehát abban a helyzetben vagyunk most, hogy egy sor vállalat rendkívül fontos szerepet játszott egy rendkívül fontos népszavazáson, választásban, és semmi esélyünk nincs arra, hogy ezt, ehhez az információhoz hozzáférjünk. Az újságíróknak is szinte lehetetlen ezt megtenni. A Guardian tehát először is, legelőször 2015. decemberében írt a Cambridge Analytica ügyéről, arról, hogy, ez, hogy ők a Facebook információt leszikázták, és még mindig nem kaptunk választ azokra a kérdésekre, amelyeket feltettünk ezzel kapcsolatban. Utána aztán e, e, svéd e, és más újságírók, én magam az Observer nevében is egy sor kérdést próbáltunk meg föltenni, ezekre még mindig nem kaptunk választ a Cambridge Analytica-tól, állandóan csak el, elkerülik a válaszadást, vagy tagadják nyíltan, hogy te, tettek valamit amikor pedig elismerik, hogy valamiben hibásak voltak, akkor azzal kapcsolatban is nagyon hiányos információt szolgáltatnak. Tegnap a New York Times azt írta, hogy már Zuckerberg által a kongresszusnak, az amerikai kongresszusnak adott válaszok, ha nem is voltak félrevezetők, de mindenképpen hiányosak voltak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy önök az az intézmény, amelynek megvan a megfelelő súlya ahhoz, hogy ebben az ügyben fellépjen. Talán önök az egyetlen olyan testület, amelytől félnek valamilyen szinten ezek a cégek. Tehát nagyon fontos, hogy most fellépjünk. Láttuk, hogy Zuckerberg is itt volt néhány héttel ezelőtt, és valahogy úgy érzem, hogy megengedtük neki, hogy tegyen úgy, mintha együtt akart volna működni velünk, miközben valóban mégsem működött együtt. Tehát 2016. decemberében hallottam én magam először a Cambridge Analytica ügyéről, Jonathan Albright tudóstól, és akkor azt mondták, hogy azt mondta, hogy a Trump kampányban és az EU-s kampányban is benne volt, a Leave kampányban, ami Nagy-Britanniában az népszavazással kapcsolatos volt. Volt egy sor cikk, volt egy sor olyan kinyilatkozat, amely a Cambridge Analytica vezérigazgatójától jött, és arról szólt, hogy milyen módon tudta befolyásolni a Leave kampányt. Aztán Aaron Banks től is jöttek, bankről is jöttek olyan információk, mi szerint együttműködött Nigel farage Úgy remélem, hogy e, önök is, tesz, önök is feltesznek majd Nigel farage bizonyos kérdéseket, amelyeket muszáj, hogy megválaszoljon. Nigel Farage ö, révén ö, és, a Steve, és az ő Steve Bannon ápolt barátságán keresztül kerül be a Cambridge Analytica a Leaf kampányba. És így kezdtek el a Leaf kampánynak dolgozni, illetve más más olyan segítséget is szereztek a Nigel Farage-nak, amely az EU-ból való kilépés kampányát támogatta. Egy hangfelvételről volt szó, amelyen Cambridge Analytica képviselője elmondta, hogy ingyen segítettek nekik, mert ugyanaz volt a céljuk, mint ami az USA-ban, vagyis az, hogy Bannon Mörsze és Farás közötti barátság alapján dolgozhassanak, és elmondták ezen a hangfelvételen, hogy a Facebookról, illetve más, más forrásokból származó adatokat hogy használták fel, hogy hogy tudták így manipulálni az emberek reakcióit a kampány során. Ezek után kiderült, hogy az ezekkel kapcsolatos adomány, ezen, ezen, ezen a munkán során kap, megtett adományozások illegálisnak minősülnek. Aztán kaptam egy levelet Kanadából is, egy olvasótól, aki elmondta, hogy a Cambridge Analytikának Kanadában is van egy fiókja, és ennek a fióknak az igazgatója egy Agriga IQ nevű más vállalat igazgatója is volt, ami megint csak egy másik, az kilépést támogató kampánynak dolgozott. És az, ez arra mutat, hogy a kampányokat egymás között is koordinálták, már pedig az Egyesült Királyságban nagyon szigorú törvények vannak arra, hogy nem lehet kampányokat koordinálni. Eh, ahogy a Cambridge Analytica-nál megjelentek ezek a kérdések, rögtön törölték az erre utaló részleteket a honlapjukról. És ezen a ponton eh, értettem meg, hogy valami rejtett dolog volt itt, és akkor próbáltam meg megkeresni a nekik dolgozó, korábban nekik dolgozó alkalmazottakat, és eh, majd az egyik panelészevő elmondja részletesebben, hogy hogy folyt tovább a dolog. Zuckerberg minden esetre azt mondta önöknek, hogy hibáztunk, tanultunk belőle, tovább megyünk, átláthatóság lesz, stb. A Facebook mindig is ezt mondta, de ez nem, ele, nem elég. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy a kilépésről szóló népszavazás során mi történt, ki, mire, mennyi pénzt költött. És az is fontos, hogy lássuk, hogy minden lehető, lehetőt megtesznek annak érdekében, hogy kiderítsék ezeket az ügyeket. Úgy gondolom, nagy veszélye áll fenn itt is, és ahogy látjuk Nagy-Britanniában is annak, hogy rendszer szinten ö, hiúsuljon meg egy választás vagy egy népszavazás, mert nálunk is dolgoztak azon, hogy tiszta legyen, és mégse tudták megakadályozni ezt a ö, választói viselkedésen alapuló befolyásol, befolyásolást. Ugye a választó, a, a Nemzeti Választóbizottságnak nem volt meg a megfelelő jogi alapja, nem, voltak meg a hatás, nem volt meg a hatásköre ahhoz, hogy megfelelően dolgozzon ezzel, illetve hogy a, a bizonyítékokat felvált feltárja két év után még csak most került a rendőrség elé ez a helyzet, és mire az egész a bíróság elé kerül, addigra az, a, a Nagy-Britannia már kis fog lépni az Európai Unióból. Tehát ez egy valódi probléma, egy politikai kudarcot látunk itt, mivel nem csak arról van szó, hogy a jelenlegi kormány minden áron, bármi áron el akarta írni a Brexitet, hanem arról is, hogy a jelenlegi kormány két, miniszt, két minisztere, Mark Ugov és Boris Johnson annak idején a kilépésről szóló kampány fővezetői voltak, és így tudtak arról, hogy milyen pénzek mire mentek el. Theresa még két politikai munkatársa is masszívan benne volt ezekben a dolgokban, ismerte az ezzel kapcsolatos költségeket, tehát nagyon-nagyon aggaszt engem az a tény, hogy, hogy Nagy-Britanniában nem létezik jogállamiság a népszavazással kapcsolatos jog terén, úgyhogy nagyon fontos lenne ezt közelebbről is megtekinteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Karol. A vizsgálat központjában, a Britanniában az információs biztos Elizabeth Denemál, előbb is említették, örömmel vettük, hogy elfogadta a meghívásunkat, hiszen így teljes a kép, melyet nyerhetünk az események leírásáról, ezért is köszönjük, hogy eljött. Elizabeth Denon, önnél a szó. Köszönöm elnök úr, tisztelt képviselő, köszönöm, hogy meghívtak a mai e, meghallgatásra. Én a Nagy-Britannia információs biztosa vagyok. Én vezetem azt a felügyeleti hatóságot, amely az adatvédelmi törvény betartását ellenőrzi Na, az Egyesült Királyságban. ICO a, a hivatalom övrítése. Ez a legnagyobb adatvédelmi hivatal az EU-ban, tudomásom szerint, a személyzet számát és a költségvetését illetően is proaktív szabályozó hatóságként működünk, ugyanakkor tájékoztatunk is, vizsgáló hatáskörül is rendezkedünk, rendelkezünk, és adatvédelmi panaszokat is kivizsgáljuk. Konkrétan a mai meghallgatás témáját illetően a hivatalom vezeti azt a vizsgálatot, amely a Facebook és a Cambridge Analytica ügyében folyik. A, az EU adatvédelmi más hivatalok is vizsgálódnak, több olyan aggályt illetően, amely a Facebookhoz kapcsolódik. Ma itt van velem helyettesem, aki az műveletekért felelős, tisztviselő Diplo Johnstone, aki a konkrét vizsgálatot, a Cambridge Analytica ügyében folyó vizsgálatot vezeti, meg egy szélesebb körű vizsgálatot is, amely az adat elemzést vizsgálja a politikai kampányra való felhasználásban egy folyamatban levő hivatalos vizsgálat kapcsán hívtak meg. Épp ezért van bizonyos korlátai annak, hogy mit mondhatok itt el, akár kérdésekre válaszolva erről. Lehet, hogy nem tudok válaszolni, tudnilik. Beleértve olyan hozzászólásokat is, amelyeket más a panelban szereplő meghívottak tesznek. Írásban majd biztosan tudok pontosabb választ adni akkor, amikor a vizsgálat lezárult nem arról szeretném önöket biztosítani, meg a közvéleményt, akik esetleg figyel bennünket, hogy indokotnak tartom azt a nyugtalanságot, amelyet az online platformok visszaélései okoznak, beleértve a Facebookot, azok az aggályok, amelyek arról szólnak, hogy kiválasztják meg a személyes adatainkat és mire használják. Láttuk, hogy azért viselkedés tudományi, viselkedés követő hirdetési rendszer ökoszisztémájába vissza lehet élni a választások befolyásolására, a szavazatok befolyásolására. És milyen aggaszt az, hogy ez megtörtént, anélkül, hogy igazi jogi vagy etikai megfontolások vizsgálták volna arról, hogy milyen hatása van mindez a demokratikus rendszereinkre nem azt jelenti ez, hogy az online tér ne volna egyáltalán szabályozott. Bármilyen online tevékenység, ha a személyes adatokat használ, akkor itt érvényesülnie kell az adatvédelmi jogoknak, jogszabályoknak, és ez adhat meg földvédelmet, kell is adjon az egyéneknek. Az adatvédelme alapjog az EU karta alapján is, és az Európai Bíróság joga is világosá tette, hogy az online platformok érvényesül az adatvédelmi jogszabály, és ilyenként ellenőrizhetőek is, és a személyes adatokról visszaélésért e, el kell számoltatni a működtetőket. Hiszen ezek a szervezetek ellenőrzik azt, hogy mi történik a személyes adataival, hogyan használják ezeket a tartalmok szűrésére, rangsorolására, hogy mit látunk, ők ellenőrzik, hogy milyen sorrendben látjuk ezeket a híreket, az algoritmusok amelyek meghatározzák, az ő kezükben vannak. Az online platformok tehát nem mondhatják azt, hogy ők csak tartalmakat forgalmaznak. Felelősséget kell vállaljanak azért, hogy milyen módon ö, testre, az információt a felhasználók számára. Azt is be kell látni ugyanakkor, hogy a jogrendszerénk egyes aspektusai nem tudták követni azt a előre nem látott gyorsulását az internet fejlődésének, amely beállt. Az adatvédelem szempontjából a GDPR nagyon fontos előrelépés a jogszabályalkotás szempontjából, és fontos az adatvédelmi felügyeleti hatóságok számára is, hogy felvegyék a tempót a GDPR létrejöttével. Elég rugalmas az a jogszabály ahhoz, hogy az ICO és más hozzánk hasonló hivatalok is úgymond az adatot követve tudjanak ellenőrizni, meghatározva ki kezeli az adatot, függetlenül attól, hogy milyen médiumban kezelték a, a személyes adatot. Az adatvédelmi jogszabályok és a, a hivatalok hatásköre, mint a miénk is, túlmegy a, a konkrét fizikai egységeken, és az adatvéd, az adat bűncselekmények valóságos bűncselekmények. A GDPR alapján tudunk teljes mértékben vizsgálódni olyan bűncselekményekben, amelyek akár teljes mértékben online történnek. Mint talán önök is tudják, 2017 májusában bejelentettem, hogy egy formális átfogó vizsgálat indul a láthatatlan processing jelensége miatt. A, a színfalak mögött olyan algoritmusok, elemzések, adatillesztések és profilkészítés folyt személyes adatok bevonásával, amelyek politikai és népszavazási kampány céljából folytak. 2018. februárjában a, a Facebookra és a Cambridge Analytica-ra vetült figyelmünk csak egyik ága annak a vizsgálatnak, amit a Wiley úr által adott információk miatt fokoztuk a vizsgálatunkat és a figyelmünket. Őtől mindjárt hallanak majd. És ennek a hátterében indult el az a, az a média figyelem, amely övezte aztán az ICO vizsgálatait a brit parlament eh, szakbizottság, vizsgálóbizottság előtt is beszámoltam. Damien Collins képviselő vezetésével jött létre ez, és átadom neki szót. Hát mondjam el, tisztelt képviselők, hogy egy két úton járó vizsgálatot folytatunk. Először is konkrét vádakat vizsgálunk ki, és itt akár védelmi feladatokat is elindítunk. A másik út pedig, a másik ág pedig a szélesebb kihatások vizsgálata. És itt ajánlásokat is megfogalmazunk a jogszabályalkotónak adatvédelmi és egyéb témákban. Ezt a jelentést a hónap vége előtt tervezünk egyébként kiadni. A vizsgálatunk meglehetősen jelentős és messzeható. 40 teljes állású nyomozónk van, valamint külső digitális szakértők, igazságügyi szakértők és egyéb szakemberek támogatnak bennünket kb. 30 szervezet érintett ebben a vizsgálatban, és kb. 10, egy, egy tucatnyi személy, platformokat, data brokereket, elemző cégeket, politikai pártokat, kampánycsoportokat és egyetemi intézményeket, kutatóintézeteket is vizsgálunk. Szabálysértéseket és bűncselekményeket is vizsgálunk, és más EU adatvédelmi hivatalokkal és rendvédelmi szervekkel is működünk Nagy-Britanniában és külföldön is. Ö, mindenképpen hasznos információt kell gyűjtsünk, hogy bizonyítékként használható legyen. Lefoglaltunk egy sor ö, több száz terabájt adatot kellett átvizsgáljunk, ezeket elemeznünk kellett. Több helyszínen foglaltuk le ezeket, a, ezeket az adatokat hatáskörünket teljes mértékben kihasználjuk, például a házkutatási parancs alapján a vizsgálatot és meghallgatási hatáskörünk is van. És egy sor szankcióval is rendelkezünk, például az új brit adatvédelmi törvény alapján azonnali vizsgálatokat végezhetünk, azonnali kutatásokat bizonyítékszerzés szempontjából, és digitális adatokat le is foglalhatunk, hogyha nem lehet azokat, vagy ne azokat törölni. Ebben az ügyben az adatvédelmi kérdésekben néhány kérdése különösen nagy figyelem vetül, és ez láthatóvá teszi, milyen rettenetes fontosságú ez a munka. Létfontosságú lehetőség, amely meghatás arra, hogy az, az EU állampolgáraik belássák, mennyire fontos, hogy az adataikkal ne éljenek vissza, és ha visszaélnek velük, akkor a jogszabályalkotó, jogszabály végrehajtó azonnal fellépjen, hogy megvédje őket. Hogyan léphetünk tovább? Azok az ügyek, amelyekre a Facebook Rémis Analitika ügy felvetett, túlmennek az ICO hivatal, adatvédelmi hivatal jogkörén, amely persze vizsgálódik ebben az ügyben. Ezért ajánlásokat fogalmaz meg majd a jelentésünk, amelyek túlmennek majd a túl hatásokat tekintve nagyítani a határain. A adatvédelmen túl azt is várom, hogy jelentése más szabályozóknak is fontos lehet a politikai kampányok és a, a tudományos kutatás szempontjából is. Az is világos, hogy további munkát kell végezni az információ megosztás erősítésére és a jobb együttműködés elősegítésére ezeken a területeken. A fő üzenetem az Európai Parlamenti képviselőknek az lehet, hogy a GDPR-nak adjanak még időt, hogy jól működjön. Az ICO által végzett vizsgálat példátlan a, a, a léptékét illetően úgy tudjuk, ez a legnagyobb vizsgálat, amelyet valaha is adatvédelmi hatóság végzett. A vizsgálat ugyanakkor korai lehetőséget is teremt arra, hogy a GDPR-t értékeljük azon igényekkel szemben, amelyek a jelenlegi valós világ kelt. A vizsgálatunk és a cselekvésünk ebben az ügyben mindenképpen meg fogja változtatni minden szereplő viselkedését, a politikai kampányolás teljes terében. Újságírók, whistleblower jelentők, aktivisták, parlamenti képviselők kulcsfontosító szerepet játszanak abban, hogy a közfigyelmét felkeltsék ezekben az ügyekben. Most arra van szükség, hogy egy fenntartható politikai akarat és állampolgári akarat érvényesüljön az adatvédelem fenntartásában. Az is fontos, hogy a jogszabályalkotók ne féljenek a hatáskörük alkalmazásától, akár szankciók kivetésével is, és a jogszabályalkotók támogassák az adatvédelmi hivatalokat abban, hogy garantálhassák működésüket, és fontos szerepüket be tudják tölteni, ez legyen megfelelő kapacitásuk és képességük is. Tehát szívesen válaszolunk, mint mondottam, kérdésekkel, kérem, vegyék figyelembe hogy, mint mondottam, egy nagyon jelentős bűneljárási vizsgálat közepén vagyunk, a Cambridge Analytica és a Facebook ügyében, ez pedig nagyban korlátozza válaszadási képességünket ezen a meghallgatáson. Az Európai Parlament bármely szakbizottságát szívesen tájékoztatjuk majd a későbbi szakaszokban, amennyiben erre tartanak és segíti önöket. Köszönöm. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen és természetesen tiszteletben tartjuk azt, hogy miről, mire tudnak válaszolni, és mire nem, és a későbbi információkat is szívesen fogadjuk. David Carroll professzor következik, aki az Egyesült Királyság Bíróságához fordult, hogy a Cambridge Analytica-tól megkapja a pszichografikus profilt, amelyet róla készítettek, és azt hiszem, hogy ez ennek a kirakósnak nagyon fontos darabja, és nagy örömmel vettük, hogy elfogadta az elf- a meghívásunkat, mint érintett, és át is adom neki a szót. To the chair. Köszönöm szépen a Polgári Jogi Igazságügyi és Belügyi Bizottság elnökének és az összes többi szakbizottságnak is, de megköszönöm dr. Paul Olivier hogy engem javasolt de azt is köszönöm, hogy segítettek abban, hogy elkezdjem, elinduljak azon az úton, amely végül ide vezetett engem, hogy megtanuljam, hogy az adatok és a technológia, az EU-s, az Egyesült Királysági, a svájci adatvédelmi törvények hogyan segítik a demokráciákat a 21. században Eh, tulajdonképpen az adataimat szerettem volna, szavazati adataimat megkapni eh, az Egyesült Államokbeli választással kapcsolatban 2016-ban. Eh, Ravi Naik az ITN Solicitors ügyvédje volt az ügyvédem, akit végül megkértem, miután én kérelemmel fordultam az Egyesült Királyság adatvédelmi hatóságához, hogy segítsen a Cambridge Analytica ügyében, és végül meggyőztem, hogy jogaim vannak, és ezekkel élni kell, ezt meg is tettük. Először egyébként pont a felszabadulás nap, a függetlenség napján nyújtottuk be ezt a hivatalos panaszt a brit adatvédelmi hivatalhoz, és ez a panasz fektette le egyébként az alapjait ennek az ügynek. A válasz, amit kaptam, az egy végrehajtási utasítás volt az SCL Elections LTD-vel szemben, ami a bejegyzett adatellenőrzője volt a Cambridge Analytica-nak az Egyesült Királyságban és nagy örömmel egyébként veszek itt részt ebben a panelben, és nagy megtiszteltetés, hogy itt ülhetek, de nem biztos asszonynal egy asztalnál. Tulajdonképpen az én adataimat az Egyesült Királyságba dolgozták fel, és én ezt be is bizonyítottam, és azt mondtam, hogy az állampolgárságtól függetlenül érvényesülnek a törvények tulajdonképpen és eznek a végrehajtási parancsnak a határideje pont a mai nap az SCL Elections TD esetében, de valószínűleg fel kell készülnünk arra is, hogy mi lesz, hogyha nem tartják be ezt az utasítást, és nem adják meg a hozzáférést az adatvédelmi hatóságnak, hogy az én adataimat az elkobzott szervereken, a lefoglalt szervereken sikerüljön begyűjteni beazonosítani és begyűjteni. Tulajdonképpen én egyébként a legfelsőbb bírósághoz is fordultam az adatvédelmi törvény hetes szakasza értelmében 2018. március 16-án. Megpróbáltam a Cambridge Analytica által készített szavazói profilomat megszerezni, és tulajdonképpen azt próbáltam feltárni valahogy, hogy hogyan azonosítottak be újra, hogyan alakították át ezt a kereskedelmi adathalmazókká, harmadik felek segítségével, az én adatvédelmi, az én szavazói rekordomat használták fel. A Cambridge Analytica dolgozói többször azt mondták, hogy Egyesült Állampolgárok, Egyesült Amerikai Állampolgárok esetében 5000 adatpontot vettek figyelembe szavazónként, de tulajdonképpen az egyszerű demográfiai adatokon túlmenő adatokat használtak fel. Ez a válság, aminek a középpontjában a Cambridge Analytica van új probléma halmazra hívta fel a figyelmet, ez gyakorlatilag az adatmosás problémája. Gyakorlatilag határokon is átáramlanak ezek az adatok, illegálisan, törvénytelen célokra használják fel őket, a koszos adatokat úgymond a tiszta adatokkal keverik össze, hogy így is tisztábbak legyenek, de ez aztán az ebből következő adatmodelleket is torzítja, és egy új problémához vezet, amit a Cambridge Analytica, Facebook, ISR történet most be bemutat, és akkor is, hogyha nehéz ezt elmagyarázni, ez megrázta az egész világot. Mindannyian egyetértünk abban, hogy egy adatokkal kapcsolatos bűncselekményt követtek el, lehet, hogy a demokráciával szembeni bűncselekményt is. A személyi autonómiát és a nemzeti szuverenitást ostromolják most, és mi csak a választási és a magánéletet védő törvényekkel tudjuk védeni magunkat. magunkat. Én egy olyan nemzetállampolgáraként vagyok itt, amely még nem adta meg állampolgáriának, állampolgárjainak az alapvető jogokat, amelyekre szükség lenne a demokráciánk védelmében és nem tudunk azzal a mikro targetinggel mit kezdeni, gyakorlatilag információs háború zajlik, adatokat akár megszereznek, a hatóságok tudta nélkül megsemmisítenek, akár a felelősségtől szabadulnak meg bizonyos ö, felek. Kérem, hogy kísérjék figyelembe a Cambridge Analytica történetét, lehet, hogy ez valamilyen csalós, csaló, ö, csaláshoz vezet, vagy elszámoltathatóság elkerülésére, és így tovább. Elég furcsa, hogy az események ilyen fordulata során az Egyesült Államok állampolgárai tulajdonképpen az európai jogszabályoknak hála rendelkeznek adatvédelmi jogokkal. Több országban már megmutatkozott az, hogy a szavazati a szavazók adatainak védelme mennyire fontos, mert itt gyakorlatilag egy adatkereskedelmi ágazat működik, pszichológiai műveleteket végeznek a politikai kampányok mellett. Az SCL csoport, a nemrégiben feltárt PSZI csoport szintén ide tartozik, akár hamis információkkal is bombázzák az embereket, megpróbálják fegyverként felhasználni a félretájékoztatást, a nyereség és a hatalom megszerzésének céljával. Itt az adatvédelem, a magánédelt védelme elengedhetetlen a demokrácia védelmében. Gyakorlatilag ők a mikro célzást használják, és makro hatást próbálnak elérni. Egyébként az intézményi befektetők a Facebook legutóbbi részvényesei közgyűlésén eléggé aggódtak azzal kapcsolatban, hogy vajon a befektetésüknek mi lesz a sorsa, vajon tömeges emberi jogsértéseket követtek el ebben a vállalatban azon azt gondolták egyébként a Facebooknál, hogy a Facebook székhelye, székhelyétől függetlenül azoknak az országoknak a jogszabályai érvényesülnek, ahol a tevékenységet végzik, pedig ez nem volt igaz, és nagyon könnyű prédája, prédájává váltak így a tisztességtelen cégeknek. Ezért is nagyon fontos, hogy erős felügyeleti szervek legyenek, amelyek elrettentik a politikusokat attól, hogy ilyen piszkos játszmákba bonyolódjanak és megsértsék az emberek jogait a demokratikus intézményeket meg kell védeni az Európai Unióban a külső befolyástól és a beavatkozási kampányoktól. Ezt a célt szolgálják az eszközök, még akkor is, hogyha lehet esetleg adatmosással, illetve kampányszolgáltatásokat kínáló cégek segítségével próbálnak ezekhez hozzáférni akár látszólag legitim cégek is, akiknek aztán alvállalkozóik és mindenféle illegális társ cégeik vannak. Remélem, hogy ö, sikerült információt biztosítanom a szakbizottságoknak arról, hogy az EU adatvédelmi modelljének ö, gyakorlatilag váratlan ö, kedvezményezetjeként mi volt a tapasztalatom. Tulajdonképpen Amerikában egyfajta vonakodás látható az átfogó adatvédelmi rendszerek bevezetésével kapcsolatban, pedig az EU-ban ez nem így van. Szükséges a megfelelő eszközök megléte, akár büntető, jogi perek indítása, lefoglalási hatáskör, és így tovább, hogy az adatokkal kapcsolatos visszaélést megakadályozzuk, és hogy elrettentsük a szereplőket attól, hogy egyre szofisztikáltabb eszközöket és szoftvereket dolgozzanak ki, amelyek aztán a választókat manipulálni tudják a politikai mikrotargeting támogatói azt mondják, hogy hát ez egy szükséges eszköz, másképp nem lehet kommunikálni a választókkal. Azonban anélkül, hogy ezeket a politikai, technológiai gépezeteket, az alapjogok, illetve a magánélet védelme tiszteletben tartására köteleznénk, a demokrácia nem maradhat meg sértetlenül és nagyon komoly tanulságokat kell levonnunk a Cambridge Analytica katasztrófájából. Köszönöm. Thank you very much, Professor Carroll. Köszönöm szépen, Carroll úr. Most pedig Christopher Wiley kapja meg utolsóként a szót, aki belső informátor, és a Cambridge Analytica korábban, korábbi kutatási igazgatója. Tessék, ön szó. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy lehetőséget adnak arra, hogy itt felszólaljak önök körében. Ötötször szólalok fel ebben az ügyben, de talán az a legfontosabb felszólalásom. Jean Monnet azt mondta évtizedekkel korábban, hogy a kényszerhelyzet váltja ki az emberekből a cselekvést, én most elmondom önöknek, hogy valódi válsághelyzetben vagyunk, kényszerhelyzetben. Nem csak a magánélet szentségenek a kényszerhelyzete, hanem az Európai Unióban eh, is nagy probléma van. Amit én a Cambridge Analytica-ban tapasztaltam, az mindenkit kellene, hogy aggasszon, hiszen egy új hidegháború kezdetét jelenti. Ez az SCL-nek az igazgatója voltam 2011-től 13 ig Ez egy ez, ez az a csoport, amely aztán megalkotta a Cambridge Analytica-t, Robert Mercer vezetésével. Ő Steve Bannonnal volt kapcsolatban, aki a Trump kampánynak is egyik vezetője volt, de Bannon úr úgy gondolta, hogy a Brexit kampány is nagyon fontos az ő szempontjukból, és láttam, hogy vezetők, még arra is képesek voltak, hogy az afrikai országoknak szánt egészségügyi támogatást csatornázták be a saját kampányaikba, korrupt módon dolgoztak, és ez annak a megnyilvánulása, hogy a 21. században hogy működik a gyarmati uralom. 2013-ban és 2015-ben a Cambridge Analytica egy RIPAN nevű programot készített, amely algoritmusokat fejlesztett ki politikai kampányok számára. Ez nem az átlagos politikai marketinghez hasonló tevékenység, ez félrevezetés lenne, hogyha ezt mondanánk. A Cambridge Analytica egyszerűen a félretájékoztatásban specializálódott, specializálódott és mentális, valamint érzelmi érzékenységre utazva próbálta befolyásolni az embereket, és a paranoia, a, a rasszista előítéletek és egyéb negatív dolgok felketés, felkeltésével próbált operálni. A, és ebben vizsgálták a különböző pszichés profilalkotás lehetőségeit, és még a Facebookot is bevonták ebbe. Alexander Kogen volt az, aki az adatgyűjtő műveletek vezetésére, vezetésének feladatát megkapta, és ezzel, ennek segítségével nem csak az alkalmazások felhasználóinak adatait szerezte meg, hanem azok ismerősének adatait is a Facebookról, piacról az ismerősök hozzájárulása nélkül. Akkor ez még lehetséges volt a Facebookon. Bár Kogennek nem volt engedélye arra, hogy továbbadja ezeket az adatokat, illetve kereskedelmi célra használja fel ezeket. Ellen, a, a Facebooknak, ugyanakkor ő közölte a Facebook felé, hogy ezt meg fogja tenni, de a Facebook engedélyezte az alkalmazásnak, hogy az adott feltételek között megtegyék az adatgyűjtést. A Facebook egyik vezető igazgatója egyébként később beismerte, hogy a Facebook nem olvastam el az analitika által nekik küldött feltételrendszert megfelelőképpen. 2013-ban egy Agriga IQ nevű ö, csoport alakult meg. Ezek egy olyan platformot alakítottak ki, amelyek szintén Facebookos adatokat gyűjtöttek. Első projektük 2011-ben Trinidadban volt. Ez egy teszt volt, mielőtt az Egyesült Államokba is áttették volna a tevékenységüket. Ö, itt a ö, karib, karibi szavazók internet barangolási szokásait kutatták. 2015-ben aztán ugyanez, ugyanennek a cégnek videókat küldött a Cambridge Analytica, ahol brutális gyilkosságokat mutattak, ezt is egy, ezt egy nigériai választási kampányban kellett felhasználni a, az EU elhagyására buzdító kampánynak nagyon nagy részét, tehát ilyen fajta célokra költötték el. 625 ezer font ment el arra, hogy ennek az AIQ nevű cégnek a tevékenységét támogassák, ugyanakkor úgy tűnik, hogy a népszavazás alatt is új kampányegységek álltak fel az AIQ-n belül, tehát ilyen módon megszekték azokat a szabályokat is, amelyek a népszavazással kapcsolatos költségekről szólnak. Egy brit parlamenti vizsgálat feltárta, hogy a személyes adatokat a különböző, mindannyian az kilépést támogató kampányok e, egymással koordinálva felhasználták. Tavaly e, kiderült, hogy mindezt e, vizsgálatnak fogják vetni, és e, ezt azt követte, hogy a Leave kampányal dolgozó főpolitikusok neve lekerült, az adat, kikerült az adatokbázisokból, törlésre került. Tehát a különböző bizonyítékokat manipuláltak, manipulálták ebben a cégben. Két fő tanácsadó, aki jelenleg is dolgozik a kormánynak, részt vettek ebben a tevékenységben, tehát tudtak mindenről ez a LIV kampány legnagyobb kiadását, kiadását képezte egyébként, és ezt az adott politikusok nagyon jól tudták. A Cambridge Analytica most ugye már megszűnt, de az Európai Unió jövőjét és az Egyesült Királyság jövőjét generációkra meghatározta. Én úgy gondolom, hogy a Brexit nem történt volna meg, hogyha a Cambridge Analytica nem manipulálta volna a választást. Sajnos a brit jogszabályok nem adnak lehetőséget arra, hogy bármiféle jogorvoslattal éljünk pedig gyakorlatilag választási csalás történt, amely esetén egyébként szoktak biztosítani újabb választásokat, illetve pótválasztásokat, de sajnos ebben az esetben ez nem fog megtörténni, megtörténni pedig tudjuk, hogy különböző célzott pénzek célzott becsatornázásával manipulálták a választásokat. Mark Zuckerberg nem volt hajlandó az ezzel kapcsolatos fontos kérdésekre válaszolni. Nigériában és Zimbabvéban történne mindez, akkor az Európai Unió rögtön követelné, hogy, tart, hogy rendezzék meg újra a választásokat. Itt is ennek kellene történnie. A Maastrichti szerződés más, második cikke szól a jogállamiság alapvető jogszabályairól, és az Európai Unió e, emberjogi kartájában is erről van szó. A Brexit az nem belső ügye az e- Egyesült Királyságnak, még mindig az Európai Unió tagjai vagyunk, tehát alkalmazkodnunk kell, be kell tartanunk az Európai Uniós jogot. E, az EU-nak joga és kötelessége is tudni, hogy emberek milliói veszítik majd el Európai Uniós állampolgárságukat egy csalás miatt. Ez nem, az, nem olyan kérdés, hogy a britek szeretnének-e az Európai Unióban maradni, vagy nem. Ez az egész már arról szól, hogy a jogállamiságot fenn kell tartani Európában az Európai Unió most először fog elveszíteni egy tagállamot, ezért teljes biztosan kell lennünk abban, hogy ez a megfelelő jogállami alapokon fog történni, és semmiféle kérdés eh, nem vethető fel ezzel kapcsolatban. Tehát 2015-ben elkezdődött ez az adatgyűjtés, és eh, amikor a Guardianban mindez megjelent, még utána eh, sem tiltották be ezt a céget, sőt ez, ez a cég és a Facebook ugyanúgy megtámadta az, az ügy feltáróit, és megpróbálták megakadályozni az információk kikerülését. A <clears throat> Facebook egyik igazgatója egyébként azt is elmondta, hogy az újságírók fenyegetése nem, nem olyan különleges dolog, az, az USA-ban ez gyakor, gyak, gyakran használt eszköz. Az egyik alelnöke a Facebooknak egyébként azt mondta az ügye, ő, ügyvédemnek, hogy hajlandók lesznek az együttműködésre, de aztán az utolsó pillanatban meggondolták magukat, és kizártak engem a Facebookról is, annak ellenére, hogy bizonyítottam, hogy én magam, eh, hogy én, én ellenem nem folyik semmiféle vizsgálat. Az Egyesült Királyság parlamentje is tárgyalta ezt a kérdést, és ők is felháborítónak tartották azt, hogy engem, mint belső informátort kitiltottak a Facebookról. Üm, különösen olyan helyzetben, amikor az ember online léte nagyon sok mindenre ki tud hatni az életben. Ezzel kapcsolatban sincsenek megfelelő fékek és ellensúlyok. Ez nem lehet, hogy általánosan használt eszköz legyen, hogy egy belső informátort kizárnak, lehet ellehetetlenítenek a, és bár például az Instagramnak, Instagramhoz nem volt mindennek köze, az Instagram kontómat is törölték, mivel az Instagram most már a Facebookhoz tartozik. Mindez tehát az emberek személyes jogainak megsértését jelenti. Követelték, hogy adjam át a telefonomat, miután megjelent a hír az újságokban, és követelték azt is, hogy ők elhessék a már akkor meglévő bizonyítékokat, nem tartották tiszteletben azt, hogy egy egész más joghatóság vezeti a vizsgálatokat. Ezen kívül követelték azt, hogy hozzáférés biztosítsak a Facebook kontomhoz, annak érdekében, hogy a vizsgálathoz további információt tudjanak adni, és nem, nem voltak, és sok, sok szempontból hátáltatták a vizsgálatokat. Nagyon komos, komoly ez az ügy, a brit parlament ezért most ö, ö, szintén beszélni kívánt, kívánt Zuckerberggel, mivel a vállalata ö, a feltett kérdésekre nem volt hajlandó válaszolni. Ö, nagyon fontos, hogy új mentalitás jelenjen meg, nem hagyhatjuk, hogy a tech vállalatok mindent uraljanak. Az európaiak egyre inkább használják az internetet, egyre több eszközt vesznek, a háztartásunkat most már nem sokára a mesterséges intelligencia fogja vezetni, ugyanígy vonatkozik ez az autónk, autóinkra is. Van már természetesen egy adatvédelmi rendeletünk, de ennek még nagyon nagy hiányosságai vannak, nem eléggé átlátható a helyzet, és nem tudjuk, hogy az a közösségi média platformokon tevékenykedő emberekre mi vár. Nagyon fontos, hogy az itt folyó tevékenységet megfelelőképpen ellenőrizni lehessen. Egymással összefüggenek ezek a rendszerek, és ez nagyon nagy problémát jelent a jövőre is, hiszen nem biztos, hogy meg tudjuk találni, hogy hol van van a különböző eszközök adat ellenőrzési feladata, hol vannak a határok. Az mesterséges intelligencia egyre inkább fejlődik. Az elnök ezzel megszakítja a felszólalt, és megkéri, hogy hagyja abba a felszólalását. Uh, Én vagyok itt a az ördög ügyvédje. Konklúziót mondjon, kérem. Hát a konklúzió az, hogy lehet ezzel ellen tenni sok mindent, és önökön áll, vagy bukik, önökkel kezdődik. Hát a hozzászólási időt a képviselőkkel szemben is érvényesítenem kell, legyünk méltányosak. Akkor kezdődnek a kérdések. Egy percet vehet igénybe a kérdés a, a listát nagyon körültekintően álltottuk össze. Kérem mindenki tartsa be az idejét becsülettel. Egy perc. Lehet a kérdés. Ebben konkrétan meg kell határozni, kinek intézi a kérdést. A válaszoló személynek pedig két perc jelenik összesen kicsit drákói, de csak így lehet megszervezni ne érjen minket bírálat úgy, mint a múltkor a világ részéről. Barbara Spinelli az Afkuszak Bizottság nevében, az elnök nevében teheti fel a kérdést. Igen, Danuta Hübner asszony nevében, a szakbizottság elnöke nevében teszem fel a kérdést. Először de nem asszonynak teszem fel. Ebben a digitalizált korszakban hogyan tudunk mi jogszabályalkotók megfelelő egyensúlyt találni a között, hogy felhasználjuk az online platformok teremtette lehetőséget, kiaknázzuk összekapcsolva az embereket és a lehetőségeket és a választásokat, illetve azon kockázat között, amelyek azt abban állnak, hogy átláthatatlan, akár illegális módon lehet befolyásolni az emberek döntéseit. Két perce van, asszonyom, de nem asszony. Köszönöm a kérdést. Azon a, abban a jelentésben, amelyen dolgozunk, és amely a hónap végéig kerül ki, nagyon tudatosítjuk azt, hogy a, a, a szociális média és az online kommunikáció milyen értékkel bír a politikusok, a politikai pártok, számára hogyan tudnak kapcsolatban lépni a választóikkal, hogyan tudják ösztönözni a demokratikus részvételt a politikai folyamatokban. Mindemellett ezt méltányos, átlátható módon kell megszervezzék, és a törvényeknek megfelelően. A fő politikai pártok mindegyikét megkérdeztük Nagy-Britanniában, interjúkat készítettünk, hogyan használják a, a személyes adatokat, miképpen elemzik azokat, hogy megcélozzanak csoportokat és személyeket. Nagyon sok részlet hallottunk arról, tehát, hogy mi történik a terepen, úgymond. Azt is elmondták nekünk, hogy úgy érzik, hogy a technológia előrébb szaladt, mint a, a magánszféra védelmét, az etikát ö, szolgáló jogszabályok elé szaladt. Ideje tehát, hogy egyfajta etikai szünetet tartsunk, megvizsgáljuk a folyamatokat, hogyan használt adatokat, úgynevezett a mikrocél, a finom hangolt személyek, személy célzásra. Tehát sok esetben nem lehet közvitát tartani egy-egy ügyben. A jelentésükben azt javasoljuk tehát, hogy egy betartandó magatartási kódex jön létre a politikai kampányok folyam használatára, a politikai pártok abeli készségét meghatározandó, hogyan használhatnak föl és itt a mainstream politikusokra is pártokra számítunk, hogy a megfelelő részletekről tájékozódni tudjunk. Köszönöm a Júri Bizottság alelnökkel, Laura Ferrara kapja meg szót. Köszönöm, elnök úr. Christopher Wileyhoz, úrhoz intézem a kérdésem, ezzel folytathatja ezzel a beszélést. A mesterséges intelligencia egy a legális és etikai kérdést vet fel a felhasználók profilírozása és a, a tartalmak szűrése elemzésében ellenőriznünk kell. Meghatározná, hogy a gyakorlatban hogyan történt ez az elemzés a cégnél, és volt-e vita arról, hogy ennek milyen jogi és etikai kihatásai vannak, és az EU állampolgárokra milyen kihatásai lehetnek ezen adatelemzésnek? Christopher Wilde. Hogy jól értem a kérdését, visszakérdezek hogy hogyan végezték ezt, és hogy gondolkoztak-e azon, hogy EU állampolgárokra milyen kiadással van-e. Nos, nagyon sok adatot azon Facebook rendszereken keresztül nyertek, amelyekről beszéltünk, de adatbrókerektől is, brókervállalatoktól is, adatkereskedőktől is. És ezt, ezt az információ tömeget úgynevezett database recordsben helyezték el, egy olyan egységes állampolgári nézetet meghatározva. Mit nézegetne az ember, mire költ pénzt, van-e jelzálog kitele, és ilyenek, ilyen információkat bontottunk le egy-egy szemére, és információs mintákat is vettünk, úgyhogy ha pszichológiai vizsgálatot kitöltött valaki, akkor ezt rávetettük ezekre az adatokra, és így ellenőr teszteltük, hogy mennyire kapcsolódik össze a kettő. Így építettük fel az algoritmusokat és a Facebook targeting platformok a, a lakosság egyes szegmensei, célcsoportjait így rajzolták meg célzott reklámokhoz. Ami az EU állampolgárok ügyét illeti, én magam többször felvetettem az adatvédelmi jogszabály, a brit ö, jogszabály kapcsán azt, hogy úgy éreztem, hogy sokszor ezt sem bevették, ezt a jogszabályt. Nekem is amikor ott voltam, legalább részemről felvetődött ez, hogy vajon tevékenységünk az adatvédelmi jogszabályokkal egybeesik-e. Nem csak az európai állampolgárok kapcsán, hanem általában azt, hogy, hogy az EU-ban dolgozunk fel adatokat, és bármely személy független az állampolgárságtól bír ilyen jogokkal, de sajnos ezeket a feltéseimet nem vették figyelembe. Sean Kelly az ITRE elnökség nevében. Thank you very much and thanks. Köszönöm szépen, köszönöm a, az előadóknak ezeket az előadásokat, és egy észrevétel, az egyik, a Facebook egyik alkalmazottja, és az egyik Cambridge Analytica alkalmazott itt van, de nem lehetett megkérdezni. Leginkább Szendinek intézem a kérdéseket, a adat jogokkal kapcsolatos jogok megsértéséről folytatott vizsgálat az nem külső vizsgálat kellene, hogy legyen, és nem pedig belső vizsgálat, mert a belső vizsgálat az nem elég a GDP-et, gdp üdvözletnő, üdvözlendőnek tartom. Most sokan dicsérik e, ezt a jogszabályt, és azt mondják, hogy el kellene terjeszteni szerte a világon, de közben meg azt halljuk, hogy a e, felhasználók adatait elmozgatják Afrika, közel-kelet, Ázsia és másfelé, hogy kikerüljenek a rendelet hatája alól. Hát akkor e, nincs ebben egy kis ellentmondás? Köszönöm a válaszra, két percet adunk. Andy, a kérdés első része, ami az auditot illeti, tehát hogy auditálják a alkalmazásokat, amelyek megsérthették a Facebook szabályait. Egyetértek önnel, hogy valószínűleg a külső audit lenne a legjobb, az egyik probléma, ami a technológiai ágazatban van, az az átláthatatlanság hiánya. Nem csak arról, hogy hogyan működnek az algoritmusok, hanem hogy a vállalkozásoknak ez a fajta tevékenysége hogy működik, úgyhogy én határozottan, egyetér, határozottan egyetértek azzal, hogy egy külső félnek kellene ezt az auditot elvégezni, akit nem fizet a Facebook közvetlen. És a kérdésének a második része, hát... I'm not sure I understood the... Nem vagyok abban biztos, hogy a pontos jelentését értettem. Understand. Seems we have... Mire kívánt pontosan rákérdezni? Hát úgy tűnik, hogy ugyanaz történik, ugye a Facebook megpróbálja Ausztráliába, Afrikába, közel-keletre, Ázsiába áttenni az adatműveleteket, Írországból ugye el, elviszik azért, hogy ne vonatkozzon rájuk a rendelet hatája. <clears throat> Ezt értem, de a kérdés az az, hogy ezt meg, lehet, ezt meg szabadna -e engedni a GDPR-ben, vagy pedig, hogy miért teszik ezt a cégek? Nem lehet itt párbeszédet folytatni, mondja az elnök, nincs arra idő. Mivel a GDPR csak az Európai Uniós területre vonatkozik, ez egy picit ellentmondás kapcsolatban van azzal, hogy ezek a cégek dicsérik az adatvédelmi jogszabályt, de közben az adatokat megpróbálják kimenekíteni arról a területről, ahol ez a jogszabály érvényes. Én nem gondolom, hogy valóban ennek a jogszabálynak a szellemében járnak el, illetve annak a szellemére, amit ők maguk elmondtak, hiszen ők azt mondták, hogy a jogszabály által elő bírt védelmet biztosítják. Hát ha valóban ebben a szellemben járnának el, akkor nem helyezték volna át ezeket az adatokat máshová. És az is kérdés, hogy hogyan határozzák meg az adatokat. Például mondjuk egy üzenet egy EU-s állampolgár és egy európai, kívüli, Európai Unión kívüli állampolgár között, hát akkor hol van ennek az üzenetnek a helye, mint adatnak? A, ezekre a kérdésekre valószínűleg a már beindult perek fognak választ adni, tehát a bíróságok fognak dönteni. Köszönöm szépen. Egy picit kibővítettem az időt, mert hát amúgy őrültség lett volna, hogyha nem értjük a kérdést és a következő a LIBE szakbizottságtól érkezik. Itt az egyetlen szakbizottság, akinek az elnöke jelen van, és én pedig Christopher Wiley felé intézem a kérdést. Hát jó, hogy egyáltalán valaki itt van. Na, a kérdés tehát az, hogy ugye, amit eh, ön elmondott eh, a Cambridge Analytica tevékenységéről, a Brexitről, és így tovább. Eh, vannak itt más potenciális választások. Ugye említette az MRD-t a céget, amelyet gyakorlatilag a Cambridge Analytica dolgozói hozták, hoztak létre, és itt van még az SCL csoport is, komoly átfedések vannak itt a pénzügyi támogatókban, illetve a vezetőkben és mi a véleménye, továbbra is így fogják, mekkora annak az esélye, hogy ugyanígy fognak eljárni, mint a Cambridge Analytica, tehát hogy befolyásolják a választásokat ezzel a szavazói profilkészítéssel, és így tovább. Tehát mi a véleménye, lesz ilyen multiplikátor hatása ennek a többi választásra, hiszen szerte az EU-ban hallgatnak minket, és lehet ennek hatása. Igen, ha jól értem, akkor két részből áll a kérdés. Az első, hogy mi történik a algoritmusokkal, és a másik, hogy más országokban hogyan működik ez a cég. Az első, hát én szkeptikus vagyok. Tehát szerintem a cég nem szűnt meg valójában, tehát nem lehet, hogy egy helyről kilépett, de ha megnézik a többi társaságot, amelyet létrehoztak, hát eléggé gyanúsnak tűnik a helyzet és több tízmillió dollárt befektettek abba, hogy ezeket az algoritmusokat kifejleszék, és ezeket az adathalmazokat kidolgozzák, hát elég kemény pénzügyi ösztönző tényezőt jelent ez, hogy megtartsák valahol mindezt valamilyen entitásban. Persze én nyilván nem spekulálhatok, meg hát nem is dolgozom már ilyen körben. Ami a többi országot illeti, a cég végigjárta a világot, és szerintem a törékeny demokráciákat korumpálta a tekintetben, hogy kihasználja a rendszer gyengeségeit és nyereségre tegyen szert. Viszont vannak olyan országok, ami ösztönző, mint például Trinidad, amely nagyon komolyan veszi mindezt. Most azt vizsgálják, hogy, hogy ez egy újfajta gyarmatosítás, csak most online módon zajlik az adatok felhasználásával, hogy az egyik ország beavatkozik egy másik ország belügyeibe, most éppen online. Nem tudom, hogy ez válasz-e a kérdésére, vagy volt még valami, amit kihagytam. Hát igen, muszáj, hogy választ legyen, mert lejárt az idő. Igen, köszönöm szépen. IMCO representing IMCO is Ms. Karatza. Az IMCO szakbizottság képviseltébe korát Szebét lesz a szó. Köszönöm szépen, Klót, köszönöm szépen ezeket az igen borzongató beszámolókat, amelyek szerint nem csak a demokráciát, hanem a választási eljárásokat, eh, folyamatokat és népszavazásokat is fenyegeti mindez. Nagyon sokszor eh, két már elnézést a Facebook ezért az egészért, hogy hibáztak, hogy nem vigyáztak eléggé. Eh, hát a, a, a hatalomhoz felelősség is kellene, hogy járuljon. Minden esetre azt mondták, hogy ugye az illegális tartalmakat is eltávolítják majd. Ezek a, a kérdésem Elizabethhez szól egyébként. Az intézkedések és a mechanizmusok, amelyek a Facebook, amelyeket a Facebook most elindított, e- elégségesek lesznek? néhány intézkedésről hallottunk. Mi lenne elég? Milyen intézkedéseket kellene tegyenek az európai intézmények annak érdekében, hogy eh, fejleszik az átláthatóságot. Harmadszor pedig az online eh, levő gyermekek ügyét hogy tudjuk támogatni, eh, a, különösen az adatvédelmi rendelet fényében, annak érdekében, hogy a nem megfelelő tartalmakat el tudjuk távolítani. Elizabeth de nem. Köszönöm szépen. Az a kérdés, hogy a Facebook által bejelentett intézkedések és lépések elegendőek-e ahhoz, hogy az adatvédelmet támogassák. Hát ezt majd idővel meg tudjuk látni, valószínűleg többet kell majd tenni. A jelentésünk nyomán került más sor intézkedésekre, az idő majd megmutatja, hogy elegendőek ezek-e. De nem csak a Facebooknak kell átláthatónak, tisztességesebbnek és az adatvédelmi rendeletnek megfelelőnek lenni. Más online platformok is vannak, amelyeknek változtatniuk kell. Majd meglátjuk, hogy ezek, ez, ez megtörténik-e. Nagyon sok nyomozás van folyamatban. Ö többek között az Európai Uniós adatvédelmi kollégáim is végeznek. Egyébként ilyen vizsgálatokat alakítottak egy bizottságot is, ami ezzel foglalkozik. Azt illetően, hogy az európai intézmények milyen intézkedéseket tudnának tenni, nagyon fontos, hogy az adatvédelmi rendelet most már kialakult, de én úgy gondolom, hogy ezen kívül az etikai kérdéseket is meg kellene közelíteni valahogy európai szinten. Giovanni Bottarelli kollégám, aki az Európai Adatvédelmi Felügyelő, ő nagyon sokat tett már ez téren. Tudom, hogy az Egyesült Királyságban is van egy adatetikai központ kialakulóban, mert ez nem csak jogi kérdés, nagyon sok etikai kérdés, nagyon sok szürke zónába tartozó kérdés is van itt, amelyeket a parlamenti képviselők is vizsgáltak. Az utolsó kérdés pedig a gyerekek online érzékeny helyzetet. Tudják, hogy az adatvédelmi rendeletben a gyermekekre vonatkozóan vannak külön szabályok, és hogy a szolgáltatók kötelesek a gyermekek életkorához igazítva szolgáltatni a, nyújtani a szolgáltatást. Nálunk például kötelező az, hogy legyen egy magatartási kódex, amely a gyermekekre kigondolt szolgáltatásokat szabályozza. Köszönöm. A Kult Szakbizottság elnök, elnöke Szabin Ferháján következik. Ferháján asszony. Köszönöm szépen az információt, amelyet kaptunk eddig, és ezt az őszinteséget, amelyel válaszolnak a kérdésekre. Nekem egy két kérdéses csomagom van a kulturális szakbizottság alánökeként. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy az emberi konvenció 10 cikkét és az alapjogi karta 12 cikke, cikke, amely garantálja a média sokszínűséget, védelmet kapjon. Tehát az adatelemzések, illegális adatelemzések gyakorlata ellenére, hogy minden fogyasztó, minden néző sokféle nézettel szembesülhessen, semlegesen tudjon tájékozódni, álljanak rendelkezésre számára ezek a hírek. Az ekokamrák esetében olyan spektrumokat készítenek, amelyek ezt megakadályozzák ahogy a Brexit esetében és más választások és kampányok esetében is kiderült, egyfajta szűrt információt kap csak az állampolgár, és ezzel befolyásolják. Nem neveztem meg, kinek intézi a kérdését, talán Carolhoz fordulok. Nem tudom, hogy hogy Parakilasz úr vagy Wiley úr volna az, aki válaszol rá. Parakilasz úr veszi a kérdést. Megpróbálok válaszolni rá. És köszönöm. Egyetértek abban, hogy az echo chamber hatalmas problémát jelentenek. És azt hiszem, a technológiai vállalatok kell, hogy megoldják azt a hatást, ami azt jelenti, hogy egyre inkább hogy olyan nézetekkel veszik körül a fogyasztót, a nézőt, amelyel már eve egyetért. Ez tehát egy jelentős probléma, és hogyha olyan algoritmusokat építünk, amelyek optimalizálják az ilyen ekocsémberek bekapcsolásával a nézett információt, kínált információt, az bizony más tartalmi problémákkal is felveti az összeesküvés elméletek veszélyét, lehetőségét. Egyrészt tehát a vállalatok nem foglalkoztak már régóta elég mélyen ezzel a problémával. Most már teszik, de sokkal több a teendő részékről, mert a vállalatok részéről. Szabályozó hatóság szempontjából pedig az, a fő, az legyen a fő cél, hogy nagyobb átláthatóság kell arról, hogyan működnek az algoritmusok, és milyen outputokat hoznak. Tehát a tech vállalatokat rá kell venni, hogy adják meg azok az adatokat, amelyek alapján mérhető, mennyire sűrűs a probléma és azután lehet a problémát megoldani. A liberésztől Roberto majd egy percben. Köszönöm, hogy ilyen bátran felszólalnak. Ugye az adat az új arany, ami korunkban, ami leszűrhető ebből a vitó, vitából, hogy, hogy sokszor gátlástalan politikusok és mások is felhasználják ezt az új aranyat, és a propagandát tényként tüntetik fel. Meg kell vizsgáljuk, hogy milyen kiskapuk állnak még nyitva, ez a botrány nem csak adatokkal való visszaélésről szól, hanem olyan rendszerekről, amelyeket, amelyek egyébként jó irányban épülő rendszerek, jó célral ezekkel visszaéltek. A Cambridge Analytica szerepét ugye nagyjából ismerjük, de nem tudjuk, hogy a 6000 máltai állampolgár és több millió más európai állampolgárat hogyan gyűjtötték be, ki döntött erről, kiadott rá parancsot. Konkrét kérdésem az, mit tehetünk európai szinten? Annak érdekében, hogy ez többet ne forduljon elő. És mi ebben a házban? Hogyan tudjuk segíteni az újságírókat és a whistleblowereket, hogy tudják jelezni ezeket? Csak egyet lehet kérdezni? Egy személyt? Akkor, akkor már más kérdezik. Még egy kérdést hozzátennék. Mit tehet Mit tehetünk annak érdekében, hogy ne kelljen újra megismételni néhány év múlva ezt a meghallgatást? Hát kicsit merész volt, hogy ilyen hosszúra húztad. Nos, kritikus fontosságú az, hogy rájöjjünk, hogy a múltban egyáltalán mi történt. A Facebook részéről, mintha kétségbe esett próbálkozás volna az, hogy mindig a jövőről beszéljünk, hogy tovább kell menni, lépjünk tovább. Ám még nem értjük meg, hogy mi történt eddig ebben a nagyon kritikus fontosságú választásban, népszavazásban, és azt, hogy a választási törvényeket hogyan ter- kerülték meg, vagy akár sértették meg, addig nem tudjuk ezt megakadályozni, hogy az űre megtörténjen. És ez az önök jövőjére, az én jövőmre, mindenki jövőre hatással lesz, úgyhogy mindenkit arra sürgetnék, hogy, hogy reflektorral vizsgálódjanak ebben az ügyben, mert a bevezetőmben nem tudtam elmondani egy nagyon fontos elemet, hogy mindazok a vizsgálatok, amelyek Nagy-Britanniában több vizsgálat lefolyt, többféle hatóság részéről, mind kapcsolódik valamiképpen a Cambridge Analytica-hoz és a vállalati hálózatához. És mindegyikben felmerült. Tek, a Cambridge Analytica-i tulajdonosai, Steve Bannon és Robert Mercer. Úgyhogy arra sarkalnám önöket, hogy tegyék fel a kérdéseket annak az, a saját képviselőnek, aki most nincs itt, farázsnak, aki bizony némi fényt vethetne ezekre a dolgokra. Nem igen válaszol újságíró kérdésére. Soha nem ért az öröm, hogy feltettem volna a kérdést neki. Tegyék fel önök ezeket a kérdéseket, hogyha érdekli a téma önöket. And for Libé, Birgit Zippel. Köszönöm Birgit Zippel egy percre a Libé képviseletében. Köszönöm szépen. Elizabeth Denemnek intézném, Denemhez intézném a kérdésemet. Le tudná magyarázni még egyszer, hogy a felhasználóknak, hogy a Facebook milyen adatokat dolgoz fel, az ő profiuk adatait, a meta adatokat, és így tovább. Mert ugye összesített adatokról beszélnek, amelyeket aztán az alkalmazásoknak átadnak, mint például a Cambridge Analytica és mások. És ahogy ugye mi megtudtuk, abból, ami kiderült, ezek a profilok, illetve az agregált adatok nagyon könnyen felhasználhatók az emberek manipulálására vagy akár hogyha így fogalmazzam meg, szavazatvásárlásra, azzal, hogy ezeket a profilokat felhasználják, és tulajdonképpen a demokráciánk alapvető pilléreit sértik meg. Hogyan látja a GDPR-t, illetve a jövőbeni e-privacy rendeletet, hogy ezek tudják-e korlátozni az ilyen gyakorlatokat? Két percre venni a szó, azt mielőtt válaszolnánk. Pontosan ez a, rész, ez a vizsgálatunk része, tehát hogy milyen adatok, hova mentek, hogyan, ezeket az adatokat hogyan kombinálták össze más adatokkal, más adatkereskedőktől, milyen algoritmusokat használtak fel, tehát most jelenleg hatalmas mennyiségű adatot, több száz tera bátnyi adatot próbálunk feldolgozni, és erről fogunk majd jelentést is írni. Ami általánosságban a GDPR-t illeti, itt már elég erős hatáskörök vannak ahhoz, hogy az adatvételmi hatóságok ezt az auditot kövessék, vannak vizsgálati hatáskörök, az algoritmusokat meg lehet vizsgálni működés közben az adott rendszerben, hogy lássák, hogy tényleg élőben ezek hogyan működnek, és ez nagyon fontos tájékoztatás nélküli auditra vonatkozó hatáskör azt jelenti, hogy meg lehet jelenni egy helyszínen, megvizsgálni az infrastruktúrát, és valóban megérteni, hogy hogyan áramlanak ezek az adatok, tehát ahogy a biztos asszony is mondta, nyomon követni az adatok útját a rendszerben. A GDPR az egy kezdet, de nyilván ennek tovább kell még fejlődnie. Köszönöm szépen, a LIBE következő koordinátora Helga Stevens. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ülésünk témája a Facebook botrány és a Cambridge Analytica botrány, de nem hiszem, hogy mesterségesen korlátoznunk kellene magunkat csak ezekre a példákra, és ezért az Egyesült Királyság adatvédelmi biztosához intézem a kérdésemet. Meg tudnám mondani, hogy ez a botrány, ez egy elszigetelt eset, vagy vannak más, nagyobb, akár kisebb platformok, amelyek ugyanezt teszik, felhasználók adatait gyűjtik össze, anélkül, hogy a felhasználók ehhez beleegyezésüket adták volna, és aztán felhasználják az adatokat arra, hogy személyre szabott hirdetéseket küldjenek ezeknek a felhasználóknak a cégeknek nem szabadna megengedni, hogy harmadik feleknek továbbadják a kifejezett beleegyezés nélkül ezen személyek adatait. A kérdésem arra vonatkozik, hogy a GDPR megváltoztat-e valamit, vagy vajon csak a kisebb szereplőket fogja ez megkötni, a nagyobb szereplők pedig egész egyszerűen megkerülik, megtalálják ennek a módját. Én tudom, hogy az előttem szóló kollégám hasonló kérdést tett fel, de én pontos választ szeretnék kapni, mert ez nagyon fontos számunkra. Köszönöm, és akkor visszaadom az adatvédelmi biztos asszonynak a szót. Igen, ha jól értem, akkor azt kérdezte, hogy ez a fajta tevékenység, amelyről beszélünk ma, a Facebook és a Cambridge Analytica esetében? Megtörténik-e más platformokon, más alkalmazásokkal, illetve a személyes adatokat felhasználják máshol is, visszaélnek velük máshol is? Azt mondanám, igen. A politikai szintéren is vannak más politikai konzultás cégek, amelyek adatkereskedő, adatelemző cégekkel e, fognak össze és e, dolgoznak. Azt hiszem, nincs átláthatóság, nagyon sok platformon a Facebook egy nagyon nagy méretű szereplő ezen a téren, és a visszaélés, amit itt sikerült beazonosítani, ez valóban nagy, de igen, ez máshol is megtörténik, és szerintem az adatvédelmi hatóságok, a parlamenti képviselők, a felhasználók, újságírók látják ezt, felébre, ráébredtek erre, tehát az adatvédelem szempontjából nagyon fontos pillanatot élünk. A kérdésének a második része arról szól, hogy megváltoztat-e valamit a GDPR, vagy pedig igaziból csak a kis szereplőket korlátozza, terheli. Szerintem a GDPR fontos lépés előre, de ez csak egy lépés. Viszont ne felejtjék el, hogy ez az a jogszabály, amely le van írva, ezt papíron létezik, most egyelőre, ami számít, hogy hogyan hajtják végre a gyakorlati lépések. Tehát az, hogy az adatvédelmi hatóságok mit hajlandók megtenni, milyen szankciókat hajlandóak felhasználni, a felhasználók, az állampolgárok, hogy értik-e a jogaikat annyira, hogy lépjenek. Nincs több ezer ellenőrünk, aki aztán körbejár és minden egyes rendszert megvizsgál, viszont több millió felhasználó van, több millió állampolgár, aki igenis élhet a jogaival. Tehát a jogszabály gyakorlati végrehajtásáról van szó a helyzet megváltoztatásához sokra van szükség, sok mindenre, bátorságra, és itt egyébként nem arról van szó, hogy kicsi vagy nagy szervezeteket érint ez. Az adatvédelmi hatóságok arányosan fognak fellépni a jogszabály alkalmazásakor. Ez ránk igaz mindenképpen. Köszönöm szépen, Sophie Intveldi asszony. Köszönöm szépen. Először Váli úrnak intézném a kérdést. Az Európai Bizottság egy, az, az EU interoperabilitási projektjéhez szeretne egy Palanti nevű vállalatot alkalmazni, de állítólag ők is együttműködtek a Cambridge Analytica-val gondolja, hogy ez jó választás lenne. Másik pedig az, hogy Steve Bannonnek még itt nálunk az ECR-ben és az ENF-nek, ENF-en belül is vannak társai, mi vagyunk most az új vadászmező, szeretné az Európai Uniós választásokat is befolyásolni. Mivel tudjuk bizonyítani, biztosítani azt, hogy ne tudjon illegális módon befolyás szerezni az európai választásokban? Hát két embernek tette fel a kérdését. Köszönöm, Szofi. Jó, rendben. Vájli úrnak adom meg először a válaszadás lehetőségén. Tehát ugye az volt a Palantirel kapcsolatban a kérdés, hogy jó választása ez a cég. Igen, a Palantir néhány alkalmazottja dolgozott a Cambridge Analytica néhány, sok projektjén a Cambridge Analytica irodájában, míg én magam is ott dolgoztam valószínűleg nem az én feladatom az, hogy az európai intézményeknek megmondjam, hogy kivel kellene szerződést kötniük, kivel nem, de miután ez kiderült, hát végül is csak azért, mert egy vállalat egy dolgon működik, egy másik vállalat meg hivatalosan valami mással foglalkozik, azért nem jelenti azt, hogy ők mindenképpen együttműködnének egymással, de az sem, hogy nem működnek együtt. Én úgy gondolom, hogy meg kellene lennie azoknak a mechanizmusoknak, amelyek biztosítják, hogy a projektre kijelölt vállalatok átlátható módon tudják bizonyítani, hogy kivel működnek együtt. Denem asszonynak kivételesen megadom erre a jó kérdésnek megválaszolására a szót. Hát nem csak a brit adatvédelmi hivatalnak, hanem az európai adatvédelmi szerveknek is feladata, hogy ezen dolgozzon. Az algoritmusok kérdése és a forrásadatok kérdése is fontos itt. A GDPR és az új eszközök lehetővé teszik majd, hogy végrehajtható okiratokat állítsanak ki, és követeljék meg vállalatoktól azt, hogy akár ö, szerezenek, alkalmazanak algoritmusokat, akár feldolgozzanak adatokat. És szerintem ez sokkal hatékonyabb lesz, mint az adminisztratív bírságok. Köszönöm szépen, Barbara Spinelli a GUE nevében kapszott most egy percre. Köszönöm szépen. Karol Kedvellárhoz intézem a kérdésemet, és a Cambridge Analytica hatékonyságával, illetve mások hatékonyságával kapcsolatban vetnék fel kétségeket. Christopher Valley azt mondta, hogy a felhasználók célzása befolyásolta az amerikai szavazást és a Brexitet is, osztom az aggályokat, viszont megbízható elemzések azt mondják, hogy a hatása ezeknek a tevékenységeknek kisebb volt, mint amit eredetileg gondoltak. A mikrotargeting ugye anélkül, hogy be, beleegyezett volna bárki, befolyásolta az állampolgárokat, de összekeverik a fogyasztót az állampolgárral. Más a magatartása a kettőnek. Obama tájékoztatása nélkül léptek. A felhasználóknak a bizalmába kell férkőzni, de egyébként én nem tudom, hogy a politikusok nem használják-e fel a botrányt arra, hogy a saját bukásukat esetleg elemezzék vagy megmagyarázzák. Carol, please. For two minutes. Carol, két percre. Nagyon jogos a kérdés, tehát hogy mennyire hatékonyak a technikák, de szerintem az a még fontosabb kérdés, hogy törvényesek voltak-e ezek. Én folyton arra térek vissza, hogy amikor azt kérdezik tőlem, hogy nem, nem így lép föl minden cég, nem szól erről minden politikai kampány hát nem tudom, én egy katonai szerződő fél szolgáltatásait nem hiszem, hogy minden politikai kampányban kihasználnák. Az SCL-nek tulajdonképpen a brit védelmi minisztériummal voltak szerződései, és ne, őket bízták meg a brit kormány részéről azzal egyébként, hogy több országban propaganda tevékenységeket folytassanak, hogy pontosan hol és mit, azt nem tudjuk, mert ezek titkos adatok aztán, hogy a technikák, hogy ezek aztán hazai, ezek aztán hazai lakosság ellen is bevethetők voltak. Szerintem ez nem normális és hogy mennyire hatékony mindez, bizony, ez nagyon fontos kérdés. Én nem erre szoktam figyelni, én inkább azt szeretném kideríteni, hogy ez törvényesen történt-e, vagy illegális volt, hogy mennyi pénzt küld, költöttek erre, és hogy mi az, ami a kampányon belül titokban maradt, mi az, amit rejtegetnek, és hogy miért az UKIP vezetője itt van ma körünkben, a UKIP is ellátta a Cambridge Analytikát olyan adatokkal, amelyeket kihasználhattak aztán a népszavazás során, és nem feleltek meg annak a követelménynek, hogy információkkal látják, e, e, lássák el az adatvédelmi biztos. Mi nem tudjuk kényszeríteni a UKIP-ot arra, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Remélem, hogy önöknek lehetősége majd lesz arra, hogy válaszokat kapjanak tőlük. Okay. Okay, um, the Libé Köszönöm. A zöldek részéről a Libé koordinátor Jan Albrecht. Én egyfajta reléként szeretném átadni a kérdés jogát, és Wiley urat kérdezem, hogy vajon mik a, határ, mik a tényei ennek a helyzetnek. Wiley úr, jó lenne kicsit részesebben ismerni azt, pontosan milyen volt, mi volt a modellje a Cambridge Analytica-nak, hogy a Brexit összesen hogyan célozta meg a személyeket, milyen adatmodellek alapján működött mindez, beleértve a Cambridge Analytica leányvállalatait, az ekrökét IQ-t és az ő részvételüket ezekben a kampányokban. Mik milyen adatmodellek alapján, milyen adatokkal működött ez, és mi volt a, a, a targeting modell, mivel céloztak, szavazták meg a meghatározott csoportokat, hiszen így jobban látnánk, ha ezt elmagyaráznánk, hogy mi történt voltak éppen. Köszönöm, Wiley úr. Nehéz részletesen elmondani mindezt rövid idő alatt forduljon a, ahhoz a, a szakirodalomhoz, a, a, ellenőrző szakirodalomhoz, amelyből bőven van, és amely erről szól. Egyeseket a Cambridge, Cambridge Egyetemen végezték, az amerikai ö, hadsereg kutatóintézete által finanszírozott ö, tanulmányok is vannak erről. Mikor ott voltam, ö, konverziós mátrixok van, nagy szaporodást láttam, amikor ott dolgoztam, tehát ezekkel működhetett. Összevetve az Obama kampányjal, azt mondhatom az Obama kampányban, használtak adatokat, de nem azért, hogy manipulálják vagy befolyásolják a szavazókat, és nem használtak adatokat dezinformáció terjesztésére. Ez tehát különbség. Sajnos sok idő nincs, hogy kifejtsem, hogy a modellek hogy működnek, mert az azért legalább több perc kéne. Elnézést, de hát az idő az köt mindenkit. De bizonyal kifejtheti majd más formában. De köszönöm, hogy megpróbálta. Libe Afko, IF DD részéről, Bethenó. Köszönöm, Klóri az elmúlt 26 évet aktív politikával töltöttem, megpróbáltam meggyőzni az embereket arról, hogy a lépjen ki az Európai Unióból. A népszavazási kampányon minden nap beszéltem emberek százaival, ezreivel akár szemtől szembe. Egyikük sem, sem akkor, sem most, egyik oldalon sem mondta azt, hogy bármilyen módon befolyásolta őket az, amit a social médián látták. Itt az establishment politikusok megpróbálnak megtenni mindent, azt látjuk itt is, hogy megfordítsák a népszavazás eredményét. Ezt látjuk itt is. A Guardian nem egy pártatlan kommentátor, hanem egy párt, politikai párthoz kapcsolódó szereplő, mint bármely más politikai párt vagy kampánycsoportosulás. Két részből áll a kérdésem. Egyrészt, vajon a Guardian vizsgált -e, vizsgálódott-e a bent maradni akaró kampányolók ö, eh, körében, úgy, mint ahogy vizsgálta a kilépni akaró kampányát. Másodszorban a Guardian álláspontja politikai nem részre hajló-e, hiszen megpróbálnak mindent megtenni, hogy megfordítsák a népszavazás eredményét, és visszavigyék Nagy-Britanniát az EU-ba. Köszönöm a kérdését. Ez nem egy pártpolitikai ügy ez. Nem mondhatnám erősebben, mint most teszem. Itt a demokrácia integritásáról, a nemzeti függetlenségről van szó, a szuverenitásról. Ebben azt hiszem ön is érdekelt. A kérdésére visszatérve, hogy a Guardian vizsgálta-e az adatok felhasználását a benmaradni akarók kampányolók körében. Én nem értesültem olyan problémáról, amely ott merült volna fel, olyan panaszról, és a választási bizottság tudomásom szerint sem, vagy a rendőrség sem kapott erre vonatkozó információt. Ha kapnak ilyet, remélem, hogy kivizsgálják. Nagyon is remélem, hiszen nagyon fontos, hogy ne számítson az, hogy ki követel bűncselekményt, vagy ki próbálja megsérteni a választási törvényeket, függetlenül, hogy milyen hátterű, állítsák bíróság elé. Ebben azt hiszem megint csak egyetértünk. Azon gondolattal kapcsolatban, hogy ez egy politikailag részrehajló, motivált vizsgálat volna, szerintem a Facebook vagy a Google nem politikailag részrehajlóak ebben. Itt a hatások olyan országokra vonatkozó hatások és demokráciákra vonatkozók, amelyek minden politikai színt érintenek, legalábbis Európában. Hogyha valaki a homokba akar a fejét, és azt mondani, hogy itt csak, itt csak a, a politikai elit játszmájáról van szó, hát lássuk meg, hova jutunk. Azt hiszem, annál kicsit, ennek kicsit magasabbra kéne nézni a nagyobb összefüggéseket és a nagyobb kockázatokat kéne látni önnek is. And for the, for IMCO and ENF. Az IMCO és ENF képviseletében Majlin Straszinski következik. Egy percre. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is Betten úrhoz hasonló kérdést szerettem volna feltenni, úgyhogy inkább egy technikai kérdésre váltok, és remélem, hogy Parakirász úr tud nekem válaszolni. Elég érdekes ez a koncepció, a Facebook koncepciója a személyes adatok védelméről, és én tavaly ősszel tájékozottam erről Washingtoni látogatásunk során. A platformokon, szociális hálózatokon, közösségi hálózatokon összegyűjtött adatok felhasználásának a technológiája egy technika, nem csak a választásoknál használják ezt, hanem néha az embert egészen kirázza a hideg, amikor kiderül, hogy hogyan használják fel az adatait. Még az is elképzelhető, hogy a Facebook vagy akár mások gyakorlatilag hallgatnak minket, hogy a mélyeinket elolvassák. Úgyhogy én egy ilyen technikai kérdést tennék fel, alapvető különbség ez, tehát a választási kampányok alatt, mondjuk a Trump kampány alatt, vagy a Brexit kampány alatt, illetve a kereskedelmi célokra alkalmazott technikák, tehát a kettő között van-e különbség? Szendinek adom meg a szót. Azt hiszem a lényegi kérdés az az volt, hogy van-e különbség, tehát hogy milyen technikákat használnak. Például a Trump kampányban, illetve mondjuk kereskedelmi kampányokban. A válaszom erre nem. Szerintem a Trump kampány gyakorlatilag nagyon hatékonyan a kereskedelmi marketing technikákat alkalmazta, amelyeket a közösségi hálókra fejlesztettek ki az elmúlt években, és ezt egész egyszerűen politikai kampánycélokra használták. Nagyon hatékonyan tették, talán ez volt a leghatékonyabban működtetett kampány elnökválasztás során, valaha, amit láttunk. Köszönöm a Libe és az EPP képviseletében járok a Lívia következik. Kérdésem lenne, én is arra térnék vissza, hogy lehet tudni, hogy pontosan a Facebook milyen gazdasági előnyökre tett szert. Ezáltal vannak-e harmadik szerződő felek, és az is érdekelne, hogy vannak tudomásuk arról, más országokban ilyen történik -e, van olyan, hogy konkrétan politikai kampány célokra vagy kormányok leszedésére használnak ilyen technikákat. Látnak-e erre tendenciát? Köszönöm. Olivia, to whom was that addressed? Kié volt, a, kinek címezte a kérdést? Csak, csak egy nevet kérünk. Mikrofon nélkül hangzik a név. Okay, we'll go for your first choice. Az első választását fogjuk akkor tiszteletben tartani, de Carol nem tudja megválaszolni a kérdését úgyhogy akkor a második választás következik. Én is úgy gondolom, hogy David egy kicsit így kimaradottnak érzi magát, mindenki másnak mondom. Nos, a kérdés tehát, hogy a profitot ö, tudnak-e termelni, vannak-e harmadik felek ebben? Én csak általánosságban tudok beszélni, mert a Facebook nyilván nem tárja fel a pénzügyi adatait, általánosságban a politikai kampányok esetében, vagy egyéb kampányok esetében, tehát ezt nem tudjuk, de néha vannak harmadik felek, például marketing kampányok végrehajtásánál a Facebookon, és akkor ezek a felek kapnak egy részt, tehát részesednek ebből, a nagy része, vagy akár a teljes költés a Facebook platformokon a Facebookhoz folyik be általában. Mondjuk például a Trump kampány esetében, tehát az elnökválasztások esetén olyan 80-90 millió amerikai dollárra rúgott, tehát csak hogy úgy a méretekkel tisztában legyünk. Köszönöm. Köszönöm a kollégáimnak elmondanám, hogyha elmennek és a soron kerülnének, akkor sajnos ki kell önöket hagyni. Ive Kylie, érték. Köszönöm szépen. A Facebookhoz intézném a kérdésemet. Technikailag lehetséges-e teljes mértékben tulajdonolni az adatainkat, tehát exportálni, törölni őket, eldönteni, hogy ki, kinek van hozzáférése, átadni, átadni a harmadik félnek. Lehetséges-e mindezek meglétével is használni ezeket az alkalmazásokat. És és hogy lehet-e manipulálni a hírfolyamot a Facebookon, még, még végül pedig, hogy az összegyűjt adatokat adatok válhatnak-e majd valamikor közjóvá. Lehetnek-e olyan helyzetek, amik amikor ez kialakul, ugye a GDP-nak a megvalósítása, megvalósítása az lassú lesz. Lehetséges-e, hogy új jogszabályokat kell kialakítani annak érdekében, hogy ezeket a lehetséges helyzeteket is kezelni tudjuk. Facebooknak volt tehát célozva a kérdés, ugye? Köszönöm a kérdést. Sok részből állt Először is arról szólt a kérdés, hogy a felhasználók milyen ellenőrzéssel vannak a saját adataik fölött. De a Facebook egy sor, egy sor országban egy sor törvénynek meg kell, hogy feleljen, amely az ellenőrzést biztosítja, de sorozatban feljött egy olyan dolog, hogy ezek az ellenőrző lehetőségek nem működnek úgy, ahogy mi szeretnénk, illetve ahogy ezek be vannak állítva. Például konkrétan ma reggel mer mer merült fel, ugye vannak olyan eszközgyártók, akik megengedik az adatokhoz, vagy az ismerősök adataihoz való hozzáférést, és ezek nem működnek, illetve az van, hogy a felhasználónak ki kell valamit kapcsolnia annak érdekében, hogy ez, ez megszűnjön tehát a platformhoz való hozzáférést így ki kell kapcsolni, viszont amikor letesztelték, akkor ez nem működött. Úgyhogy van ilyen, hogy a felhasználónak nincs erre lehetősége. Tehát ez a legnagyobb probléma a hozzájárulással kapcsolatban. Aztán, hogy a hírfolyam, a hírfolyam kérdése, illetve az, hogy a hír, hírfolyam tartalmával kapcsolatban vannak-e problémáink. A hírfolyammal kapcsolatban az a legfontosabb, azt legfontosabb tudni, hogy állandóan megpróbáljuk kiszűrni, vagy megtalálni azt a tartalmat, amely legérdekesebb a felhasználónak, és akkor ezen keresztül ugye a különböző vállalatok profitot tudnak termelni. Tehát a hírfolyamokat érdekes, minél érdekesebbé próbálják tenni a vállalatok és az összegyűjtött adatokkal kapcsolatos kérdés, én gondolom, hogy az összegyűjtött adatok már is nagyon nagy problémát jelentenek, és nagyon nehéz ezekkel kapcsolatos témákat kezelni. Nagyon kö- könnyű ezeket gyűjteni, és ezért nagyon fontos, hogy ezt minél pontosabban körbejárjuk. Libe Alde, Péter Jezsek. Köszönöm, elnök úr. Számomra kulcsfontosságú kérdés, hogyan lehet visszabillenteni a hatalmat a platformokról az emberek irányába, hogy méltányosan megválasztott képviselők működhessenek, méltányos népszólási eredmények lépjenek életbe. Szendi Parakelesznek intézem a kérdésem. A Facebook vezetője Mark Zuckerberg azt mondta, hogy a gyenge pontokat már kezelték, ám tudjuk továbbra is, hogy az algoritmus célzott reklámok, a meg, rábeszélési technológiák, úgymond, mind-mind tovább helyükön maradtak, tovább működnek. Hogyan lehet tehát legközelebb megelőzni a visszaélést? Mit kell tenni annak érdekében, hogy úgymond ellopjanak választásokat? Azt, amit a Brexitről hallottunk, hát az évszázad rablásához hasonlít leginkább. Több olyan aspektus van, amivel foglalkozni kell. A tech vállalati oldalon is, meg a szabályozós oldalon is a tekvállalati oldalon a Facebook egy nagyon fontos lépés elején van az átláthatóság végrehajtásában, a reklámozásban, tehát hogy lássuk kivásárol reklámokat a választások során, hirdetéseket, hogy láthatóvá tegyék ezt. Ez nagyon fontos lépés, bár nem, nyilván nem e, teljesíti be az átláthatóságot. Az egyik fő gond azonban a tech vállalati oldalon az, hogy a üzleti modellje ezeknek a vállalatoknak az, hogy lehetőleg több adatot gyűjtik, hogy hihetetlenül célzott reklámokat tudjanak kínálni, és el tudják adni a legtöbbet kínálónak ezeket. Ez pedig egy nagyon veszélyes ösztönzőt jelent, ami rossz a társadalomnak. Ilyen egyszerű az igazság. Tehát ez az üzleti modell ide vitt minket, célzott reklámozás. Tehát két dolgot tehetünk, vagy nagyon leszabályozzuk, vagy a legrosszabb esetben, hogyha külföldi szereplő beavatkozik a választásokba, akkor persze lehet nagyon szigorú szabályokat írni, erre bonyolult szabályokat, vagy egyes funkciókat ki kell vegyünk a rendszerből, hogy kevésbé tudjon célozni, úgymond, és akkor el lehet kerülni azt, ami a Brexitben vagy az amerikai elnökválasztáson történt. Ez a két fő megközelítés lehet. Én az arra ösztönözöm önöket, mint jogszabályokatokat, hogy a nagyon specifikus szabályokat ahelyett kerüljék el, inkább ilyen ökorendszerekben és ösztönzőkben gondolkozzanak, és más szereplőkre hatása, például a, a, mint a biztosító vállalatok, ebben az ökoszisztémában meggyőzve más szereplőket is, hogy egyensúlyt találjunk. Tudom, hogy nem egyszerű a, a válaszom, de hát nagyon bonyolult a kérdés, csak egy általános iránytutást tudtam adni. Köszönöm. Barbara Spinelli most a harmadik szerepkörében a GUE képviselőként tehet fel kérdést. Köszönöm. Szendi Perek ki lesznek tenném fel a kérdést olaszul. Az adatvédelmi jogszabály nagyon értékes eszköz az állampolgárok számára, és több európai jogszabály, amelyet elfogadtak adatvédelmi célra, talán akkor eh, lehet-e eh, veszéllyel a szabadságra nézve az interneten, és a társadalomra nézve. Ugye háborút kell folytatni az elhírek ellen, a copyright védelme, magatartási kódexek, amelyeket a bizottság kiad az internet óriásainak, előírva, hogy bizonyos tartalmak távolítását tegyék lehetővé. Úgy tűnik számomra, hogy megpróbáljuk a fokrémet visszatenni a fokrémes tubusba, de ez nem fog sikerülni. I agree that there is a, a tooth... Egyetértek, hogy tényleg ez a fok krémes tubus és a fogkrém problémájait. Nagyon nehéz visszamenni és megoldani a helyzetet. Ezeket a termékeket már elkészítették, és senki nem gondolt a lehetséges negatív következményeikre, viszont nem tudunk már visszamenni a múltban. Arra ösztönözném önt is, és önöket itt a parlamentben, hogy nagyon általánosan gondolják át azt, hogy hogyan tudják ösztönözni a vállalkozásokat arra, hogy a helyes módon járjanak el, illetve hogy távol tartsák őket a helytelen magatartástól. Említette a GDPR-t, az egyik kulcs dolog itt az, hogy tényleg olyan büntetések vannak itt, amelyek jelentenek is valamit. Tehát a cégeknek szembe kell nézni azzal, hogy igen, fájdalmas pénzbírságokat kell esetleg fizetniük. Nagyon fontos, amikor egy vállalat pénzügyi pozícióját változtatja meg valaki, ugye azzal, hogy bírságot él erő, akkor megváltozik a cég prioritása, és így lehet el- elkerülni ezt a fokrém, fokrémes tubus helyzetet, amit említett, hiszen senki nem akar több millió dolláros büntetést fizetni. Arra ösztönözni, ösztönöznék tehát mindenkit, hogy a pénzügyi elrettentést használják, ne féljenek a büntetésektől, a bírságoktól, de gondoljanak a kisebb cégekre is, és próbálják azt elérni, hogy védik az, védjék azokat a cégeket, amelyek az innovációt végzik. De az olajfoltokért legyen igenis felelős mindenki. Köszönöm. A zöldek képviseletében Giulic Argentini következik. Ketrelder, hát, azt mondjuk kérdezném arról a hatásról, amit a Kreml gyakorolt a Brexit választásokra. Hollandiában volt Ukrajnáról is egy népszavazás, nálunk is felmerült az a gyanú, hogy a kampány befolyásolták kívülről. Azt szeretném tudni, mi az önvéleménye erről. Mennyire ön szerint mennyire erős az orosz kapcsolat a brit Brexit népszavazás során, kik voltak a kulcsfontosságú szereplők ebben, és ha jól tudom, ön személyesen is támadták, megtámadták. Ön biztonságban van? Ez az utolsó kérdésem. Köszönöm ezt a kérdést. A kulcsfontosságú elem, a válasz az, hogy igazából nem tudjuk. A gyanú persze fennáll, hogy Oroszországnak volt hatása, így vagy úgy, a Brexit népszavazásban, hiszen tudjuk, hogy beavatkozott már választásokba Európa szerte több helyen is. Ez a kulcsfontosságú szavazát volt, nagyon kevéssé valószínű, hogy legalább ne próbálta volna meg Oroszország valami módon befolyásolni. De hát itt megint a politikai akarat kérdését veti fel, amiről már beszéltem korábban. Úgy tűnik van egy, egy, egy rendszerhiba, hogy egyszerűen ezek a többszörös vizsgálatok a mépszeres óta sem tudnak, mintha tudnák mit kezdeni a jelenséggel. Feltétlenül több információra van szükség. Egy dolgot azonban tudunk, hogy a Facebook ö, akadályozta a brit parlamenti vizsgálat a, ö, kifejtését. Tehát annyit azért tudunk, hogy Damien Collins, a parlamenti bizottság elnöke, vizsgálbizottság elnöke kérésére karácsony környéken a Facebook írt egy levelet, és azt írta, hogy megnézte az ismert accountokat, az internetkutatási intézet alapján, és azt mondta, egy dollárt költöttek a választási kampány alatt. Aztán a kongresszusi vizsgálat során publikálták ezeket a reklámokat, a brit nagy célzottakat is, és ezekben a reklámokban azt láttuk, hogy több mint ezer fontot költött, költöttek. Az sem tűnik persze soknak, de hát azért igencsak több, mint az egy dollár, amit a, amiről a Facebook tájékoztatta a vizsgálóbizottságot. Tehát a Facebook nagyon szűken értelmezi a hatást definícióját. Mindenképp azonban több információra szükség, és arra, hogy önök segítsenek bennünket. Mert Nagy-Britannia nagyon nehezen birkózik meg ezekkel a kérdésekkel. Kell az önök támogatása. Thank you, um, for... Köszönöm. Az AFKO és FDD képviseletében Zilo úr. Sí, salve. La mia domanda per... Jó napot kívánok! Szendi Baraki lesz az intézem a kérdésemet. Ma a GDPR-ről beszéltünk, amely tényleg az ad- személyes adatok védelmében előrelépés, és több megoldásról, a tekintetben, hogy a jogszabályt erősítsük, várjuk el az adatok felhasználásánál az átláthatóságot, hogy hogyan áramlanak ezek egyik operátortól a másikig, és hogy szankciókat alkalmazunk, hogyha szükséges. A GDPR-en túl ma nem személyes adatok szabad áramlása is zajlik, és itt nagyobb figyelmet kell fordítani szerintem, mert mondjuk egy üzenet, amelyet mondjuk nem, személyesen, nem személyes adat, de ezt elküldjük, ez nagyon sokat elmond rólunk. Tehát Parakides úrtól kérdezem, hogy a tapasztalatának a fényében milyen tanácsot tud adni a jogszabályalkotáshoz, tehát hogy hogyan csináljuk, hogyan érjük el azt, hogy az egészséges vállalkozások fejlődését ne törjük el, de a problémát mégis megoldjuk, és nyilván ezek inkább nagyobb cégek, nem pedig kicsik. Thank you for the question. I, I think that... Köszönöm szépen a kérdést. Azt hiszem, hogy a tulajdonképpen ugyanazt tudnám elismételni, amit az előadásomban. Olyan ösztönzőkre kell gondolni, amelyek felhasználásával még a kisebb vállalatokat is meg tudják védeni. Lehet mentességet adni nekik bizonyos szabályok alól, lehet csökkenteni a büntetést, de a tájékoztatás, a képzés is felmerülhet, ez akár egy olyan aspektus, amire nem gondolnak az emberek elsőként, de ha valaki a GDPR-t szeretné betartani, és én ezt láttam többek példáján az USA-ban, hogy rengeteg időt és energiát fektetnek abba, hogy a rendelkezéseket betartsák. Tehát minél több információt és támogatást kapnak, annál jobb. Tehát részletes információt, erőforrásokat adjanak a kis vállalkozásoknak, mert annál könnyebben tudják ők betartani majd a rendelkezéseket amit már elmondtam azon túl, szerintem ez az a terület, ahol ahova én még odafigyel, odafigyelnék. Tehát arra gondolnék, hogy hogyan lehet segíteni a kisebb vállalkozásokat, azon túl, hogy csökkentjük a büntetést, hogyan tudjuk őket támogatni abban, hogy betartsák a szabályokat, tehát az esetleg biztosított információkkal. Köszönöm, Axel Fosz következik. Köszönöm szépen. Én szeretném Parakilász úrhoz intézni a kérdésemet, amikor ez a Facebook ügy, ez a Cambridge Analytica ügy felbukkant, és mikor megvizsgáljuk, mi politikusok általában, ugye először minket megráz, és akkor mindig sztereotipikus módon mindig szigorúbb, keményebb szabályokat akarunk, jogszabályokat, és így tovább. Azonban azt szeretném egyszerűen tudni öntől, nem úgy van-e, ahogy te nem asszony meg Johnston úr válaszából is értettük, hogy több ellenőrzésre, több vizsgálatra, több rendvédelemre volna szükség ezen a területen, ahelyett, hogy újabb és újabb jogszabályokat, szabályokat találnánk ki. Vagy, vagy ezen már túl vagyunk ezen a ponton, és akkor a második kérdésem az, hogy önök szerint mire volna még lehetőség jogi, technikai, politikai szempontból az ilyen visszaélések és manipulációk személyes adatok, illetve választások manipulálását hogyan lehetne mégiscsak akkor szigorúbb szabályokkal megakadályozni? So in terms of your... Az első kérdését illetően ugye a betartatás a jogszabályok betartatása tekintetében én nem vagyok az európai adatvédelmi szabályok betartása tekintetében szakértő, de Amerikában gyakorlatilag a még létező jogszabályokat sem nagyon tartatják be, például a, a, a consent, a, a tájékozott belejegyzés jogszabályát sem. Ugye azt kéne biztosítani, hogy azok a hivatalok, a, amelyek be kell tartassák a jogszabályokat, megfelelő forrásokkal bírjanak, és el tudják látni a feladatukat, a, a, a jogszabályok megsértését észtelni tudják. Ez pedig hatalmas feladat most is. Én nem vagyok jogász, de nehéz elképzelni, hogy ne történt volna a Cambridge Analytica esetében, meg a Facebook esetében több ilyen jogsértés. Ami meg az új szabályokat illeti. Szerintem a GDPR valóban nagyon fontos első lépés. Ezen túl meg azt mondhatom, hogy feltétlenül gondolkozni kell a következő technológiai generáció köréről, és per a GDPR nagyra becsülendő munka a mostani technológiákra reagálva, ami úton van, ami jön, hát egész rémisztő. Például az, hogy lehet teljesen kamutartalmakat személyre szabottan gyártani, legyártani, amiről teljesen úgy néz ki, mintha igaz lenne, vagy a mesterséges intelligencia amely a cselekvéseket meg tudja előre látni, mielőtt meglépnék. A Facebook is dolgozik ezen, de több más vállalat is. Tehát jövőbeli cselekvéseket tudnak ezekkel a predikciókkal meghatározni, és ezeket árulják is, ezeket a technológiákat és termékeket, szolgáltatásokat. Úgyhogy ezek a jövő fényében, eh, hát arra bátorítom őket, hogy az új technológiákkal mielőbb foglalkozzanak, mint szabályozók. József Weidenholzer a Libe és a szocialista frakciónőben. Karol Calvarado kérdezem. Köszönöm, hogy megosztotta velünk a, a történetét, és ezt a, a szenvedét és, és kitartást, amelyel dolgozik ezen, amit ön felfedett a demokratikus társadalom lényegét érinti, hogyan lehet megvédeni az embereket attól, hogy beavatkozzanak személyes életükbe. A Brexit összefüggésében pedig azt láttuk, hogy a jövőjüket eldönthetik. Kérdésem, mit tehetünk, hogy garantáljuk, hogy a demokráciáink túléljenek, hogy egy kicsit ilyen uh, nagy szavakat használjanak, használjak, hogyan lehet megvédeni az állampolgárokat a választási manipulációtól, és hol lát jogszabályi hiányt, vagy a végrehajtásban hiányt legfőképpen. Azt hiszem, az egyik dolog, amivel foglalkoznunk kell, és Jared Batten kérdésében is felmerült, azt mondta, hogy ő senki se, senki olyan nem beszélt, akinek megváltoztatta a véleményét az, amit online olvasott vagy látott. Hát a népszavazás során az embereknek nagyon rögzített nézetei voltak, ám volt azért egy olyan csoport, akinek nem volt előre fix meg eldöntött véleménye, őket lehetett meg rábeszélni, ez a több néhány ezer ember döntött el, azok voltak a mérleg nyelve. Ezeket meg lehetett találni, be lehetett azonosítani, és meg lehetett bombázni információval. És ez volt az, amit nem látott senki, ami láthatatlanul folyt, és ez az, ami folyik választások során az önök országaiban is, azt hiszem. Biztos vagyok benne. Úgyhogy az emberek abszolút elbizakodottak, azt mondják, hogy hát ez rám, rám úgy sincs hatással. Én nem láttam miért, nincs rám, nem érint engem ez. Holott azon bizony, bizony gondolkozni, hogy ezeket az embereket hogyan lehet megvédeni, hogy ne történjen ez a sötétben. Mert ez a, ez a dolog lényege, hogy minden sötétben történik. Amit önök tesznek, az, az nagyszerű, és, és némi fényt vesz ezekre a gyakorlatokra, és végig kell gondolják, hogyan mehetnek előre, megtanulva azokat a tanulságokat, amit ezzel de nem például megtalálta saját vizsgálatai során, mert az elbizakodottság, meg az a néhány elhangzott vélemény, amit hallottunk ezzel kapcsolatban, nagyon veszélyes lehet. Ugye meghökkentett, hogy ilyen sok nyelven beszélnek, ilyen sok kultúra van itt jelen. És ami a fülekbe suttognak, az nem mindig politikai tartalom, hanem sok esetben megosztottságot, a gyűlöletet e, terjeszti csak ezek, ezek a suttogások. Nem csak, nem csak explicit politikai üzenetek vannak itt, hanem ennél sokkal szélesebb körül az, ami folyik jelenleg. De itt abba is hagyom. Neutral, like Igen, semlegesnek kéne lennem, de nekem nagyon tetszik, amit ön mond. Következő hozzászóló a Libe ICR nevében Jurek úr. Köszönöm szépen. Következő a kérdésem. A Facebook ellenérzésről adott nyilatkozataival kapcsolatot, tehát az, az a Facebook is folytatott hasonló sötét gyakorlatokat, vagy vannak erre vonatkozóan világos szabárok? Követtek-e el ők, illetve gyakoroltak-e ők cenzúrát? És Mit lehet tenni érdekében, annak érdekében, hogyha ezt nem tették meg, ha megtették, akkor ezt megakadályozzuk a jövőben. Aztán milyen más választási kampányon, kampányban lehetséges még, hogy felhasználták a személyi adatokat, és visszajöttek ezekkel? Az első kérdése arról volt, azzal kap, volt kapcsolatos, hogy a Facebook esetleg törölte illegális módon adatokat. Tehát ugye az, az a kérdés, hogy itt most profilinformációról volt szó, vagy, vagy milyen fajta adatoknak a törlésére vonatkozott a kérdése. Ezt ezzel kapcsolatban kell tisztázni kéne. Bressz asszony, szó. Köszönöm szépen. Karolnak, Karolhoz intézem a kérdésemet. A Facebookon a lakosság, a világ lakosságának 10%-a fent van, tehát ez a gyakorlatilag a világ legnagyobb nyilvános tere online, és a demokratikus szerveződési szabályok tehát elengedhetetlenné válnak a jövőnk tekintetében. A képviseleti szabályok, amelyeket az alkotmányok írnak elő, léteznek, de mindenkinek megvannak a nehézségei, ugye nem tudja, hogy hogyan is tudjon, hogyan létezik ez az online tér. Vannak itt a Facebook és mások által elkövetett kísérletek, ugye megpróbálják korlátozni a visszaéléseket, nem tudjuk, hogy mennyire komolyak és elégségesek-e ezek. Viszont mások sokan feltették a kérdést, hogy más választások befolyásolására is sor kerülhetett. Én például az olasz választásokra gondolok, de rengeteg más országról is szó lehet. És hogy nem gondolja, hogy érdemes lenne eh, nemzetközi vizsgálatot indítani több újságíró részvételével, hogy ezekkel a jelenségekkel szembe tudjunk szállni? Igen, köszönöm szépen ezt a kérdést. Érdekes ez a, az észrevétele, hogy ugye ez egy nagy köztér, de igaziból ez nem az, mi úgy kezeljük ezt, mint egy nyilvános tér, de igaziból ez egy magánterület, amelyet a cégek is sajátítottak maguknak, és ez nagyon világossá válik bárki számára, aki visszaélés áldozatá, áldozatául esik és akkor visszatérnék arra, hogy, hogy engem is megfenyegettek. Ezt felhasználhatom akár példaként, mert a leave.eu is fenyegetett. Nigel Farage kampánya egyébként megfenyegetett engem a Twitteren erőszakkal, és egy hamisított videóban, egy ilyen videóüzenetben, akár fegyverrel, és így tovább, és ezt többen látták a Twitteren, nem vették le, a Twitterről nem volt elég jogalapja annak, hogy ezt leszedjék a Twitterről állítólag. Én levehettem volna, ebben jelenthettem volna a rendőrségen, és így tovább, de nagyon fontos ezt megemlíteni, hogy magáncég, magánterületeiről van szó, nem lehet ellenőrzés alatt tartani ezeket. A Facebook a mi nemzeti kormányunknak nem válaszol, elutasítják, hogy eljöjjenek az Egyesült Királyságba, és hogy beszámoljanak arról, hogy mit tettek a Brexit kampány idején. Önök az egyetlen testület, aki kérdéseket tehet fel a Facebooknak, és nekünk erre nagy szükségünk van, hogy önök ezt megtegyék. And now from Afghan e az AFKO és az EPP nevében korábbi biztosunk Vivian Redding kapja meg a szót. Köszönöm szépen. De nem asszonynak teszem föl a kérdésemet. Annak a logikának a mentén, hogy az adatvédelmi rendeletnek legfontosabb a végrehajtása és az érvényesítése, ugye a DPR-ek által játszott szerep ezért nagyon fontos, tehát az adatvédelmi hatóságok szerepe. Egy jelentést fogunk megjelentetni majd hónap végén, de mivel azt látjuk, hogy a Cambridge Analitika csak a jéghegy csúcsa, arra gondolok, hogy más adatvédelmi hatóságok más tagállamokban vajon megvizsgálják-e azt, hogy náluk mit történik. Hiszen nagyon fontos, hogy a politikai pártok is lépéseket tegyenek annak érdekében, hogy ö, biztonságos választási eljárások lennének, mert ezeket most nagyon sok minden fenyegeti. Ezért nagyon fontos, hogy ne csak brit jelentés legyen ez a jelentés, hanem legalább a különböző nemzeti adatvédelmi hatóságok ernyője alatt készüljön ez el. Ezek, ez, erről mi a véleménye? Köszönöm a kérdést. Mi vezetjük a Cambridge Analytica-káról, illetve a Facebookról szóló nyomozást, mivel ennek nagyon szoros kapcsolata van az Egyesült Királysággal mi vagyunk a legjobban forrásokkal legjobban ellátott iroda, és ezért én magam ma is Jane kollégámmal és nagyon sok alkalmazottal együtt aktívan dolgozunk ezen. Nagyon kevés olyan adatvédelmi hatóság van az Európai Unióban, aki 40 nyomozót, meg még ehhez, e, ehhez e, ezen felül szakértőket tud alkalmazni a nyomozáshoz. Biztosítaniuk kell önöknek is azt, hogy a megfelelő kapacitással és forrás forrásokkal rendelkezenek az önök adatvédelmi hatóságai is. A jelentést át lehet vonatkoztatni más tagországokban működő más hasonló vállalatokra is. Az, adat, az Európai Adatvédelmi Testülettel egy munkacsoportot is alapítottunk, nagyon szorosan együttműködünk velük, köz, többek között a közösségi médiák ügyében. Tehát elmondanám, hogy ez nem, akármennyire is úgy tűnik, ez nem brit jelentés, hanem az adatbrokerekkel, az adatelemző társaságokkal, a Facebookokkal és a Cambridge Analytica-val egyaránt foglalkozik, tehát sokkal szélesebb körben íródik, nem csak az Egyesült Királyságra koncentrál. Fontos gondolat ez, a, a, a brit elemek fontosak voltak, de a tanulmányok, a tanulságok sokkal szélesebb körben levonadóak, ez teljesen világos. További meghallgatásra fogják ezt majd még jobban megvilágítani. A meghívott előadók is el kellett mennek, önni és a tolmácsok is nyolckor zárnak. Ha viszont vége a tolmácsolás, akkor angolul folyik tovább majd a megbeszélés. A Juri részéről a következő kérdés. Köszönöm. Kérdésem Parakilasz úrnak intézem. Ma kiderült, hogy a Facebook mobil telefongyártóknak hozzáférést ad adatokhoz, és ez csak a, a jéghegy csúcsa a Facebook adat visszaélései körében. Ezért aggaszt engem a Facebook domináns piaci pozíciója. A Facebook nép, a, a valamennek adott írásos válaszsal rámutatott arra, hogy az adatcsere a Facebook és a WhatsApp között szükségesnek látják az adatcserét, és a Facebook úgy érvel, emellett, hogy nagyon sok alternatíva van Flickr, Vimeo, meg a Widget, a híres európai applikáció, amely leváltható a WhatsApp, ha valaki akarja. Tehát mindez nem vezette arra a meglátásra, hogy domináns piaci pozíciója van a Facebooknak, és vajon a platformok interoperabilitása nem segítne Vagy a Facebook pozíciója önök szerint túl erős, és ezt a monopóliumot szét kéne zúzni. Önök hogy látják? Köszönöm a kérdéseit. Először a, az eszköz részre válaszolni, aztán a monopólium részre. A New York Times ma reggel írt egy cikket, egy sztorit, amely leleplezte azt a tényt, hogy éveken át több eszközgyártóval, például a Samsung, Apple, Microsoft, a nagy eszköz, telefoneszközgyártóval együttműködtek már évek óta, és a partneri viszony egy része az volt, hogy hozzáférést ajánlottak olyan adatokhoz, amelyek nem voltak teljesen átláthatók a felhasználók számára, és a, a, a felhasználók barátainak adataihoz is. És nem csak az eszköz, hanem a partnercég szervere is érintett volt. Ez két oknál fogva is nagyon súlyos dolog. Amerikában van egy ö, beleegyezési ö, jogszabály, szövetség jogszabály, amely tiltja az ilyen üzleti magatartást, másrészt a Facebook saját vallomásainak is ellenmond, amelyet a kongresszus előtt tett, meg más nyilatkozatoknak is, miszerint 2014-ben a, a, a felhasználók barátairól volatkozó információt már nem adták tovább. Úgyhogy ez a, ez a történet nagyon izgalmasan alakul most. Mindenkit eh, arra bátorítok, hogy kövesse nyomom, és hogy ennek milyen hatásai lesznek a Facebookra, meg a tagállamokra. Ami meg a monopóliumával visszaélést illeti, szerintem a Facebooknak méltánytalanul eh, jelentős monopólium ereje van. Az ideális megoldás az lehetne, ha külön választanák a Facebook az Instagramot, a Whatsappot és a oldalt leválasztanák más vállalatokba, vagy olyan alc osztályokra, amelyekkel nem osztanak meg adatokat. Ahogy a versenytársak, például a Snapchat egy jó példa arra, hogy nem tud versenyezni a Facebookkal, mert a Facebook a domináns pozíció révén egyszer lemásolta és, és liszorította a piacról. Yes, thank you very much. Actually, I had a question on these device makers as well. Köszönöm szépen. Nekem hasonló kérdésem volt, úgyhogy egy másikat tennék fel, valami világosá vált számomra a kongresszusban, illetve itt a parlamentben is megtartott meghallgatásokkal kapcsolatban. Itt az úgynevezett árnyék profilokról szólnék. Mark Zuckerberg azt mondta, hogy információra van szükség a, e, azokról is, akik nem felhasználók, egyébként működ, csak így működnek a, a Facebook e, egyes elemei, de nagyon ködösen fogalmazott arról, hogy milyen információkat gyűjtenek össze, kontaktlisták, fotók és egyebek, hogy nem értem, hogy ezt hogy le, ez hogy szükséges ahhoz, hogy egy weboldalt működőképessé tegyen továbbra is azzal egyetértett, hogy adatokat gyűjtöttek, és hogy én, mint nem felhasználó, azt el tudom érni, hogy az adataimat le, hogy bizonyos adatokat levegyenek, de nem tudom, hogy mit, milyen tapasztalata van ezzel kapcsolatban egy profil megteremtésekor. Ezt el kellene, hogy fogadjuk, amit ők elmondtak, vagy ezeket inkább utasítsuk vissza, ezeket az állításokat. Köszönöm szépen, nekem a Facebook nál töltött időm alatt nem volt ilyen tapasztalatom, hogy nem felhasználóktól is adatokat gyűjtsenek. Zuckerberg úrnak igaza van abban, hogy az ilyenfajta adatok biztonsági szempontból is nagyon hasznosak bármilyen cég számára, amely nagy internetszolgáltatást nyújt, és bizonyos esetekben egész egyszerűen így működik az internet, tehát több standard technológia így működik. Amellett, hogy ezt elmondjuk, szerintem a fő terület, amelyet nem vizsgált senki, az az, hogy miért nincs eh, lehetősége a felhasználónak arra, hogy abszolút opt-out, tehát kilépjen ebből az adatgyűjtésből, vagy hogy hozzáférjen azokhoz az adatokhoz, amelyeket összegyűjtöttek, és hogy akár letörölje ezeket, ha neki úgy tetszik nem tudom a választ arra, hogy miért. Ezek nem elérhető fel, lehetőségek a nem felhasználók számára, de szerintem ezt is meg kellene vizsgálni, mert a felhasználók, illetve a nem felhasználók ugyanolyan jogokkal kellene, hogy rendelkezzenek, mint a felhasználók. Köszönöm, Anna Gomes kometkezik, és be kell, hogy jelentsem, hogy a tolmácsolás befejeződött mentioned that uh, facebook business model is at odds with its responsibility in society